Buongiorno. Ieri sera si è... Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és megnyitom a koordinátorok ülését. Közben a magyar fülke kérdezi, hogy hallgatja valaki a magyar tolmácsolást. Kérdezzük, hogy szükség van a magyar tolmácsolásra. Kérjük, ha hallgatják a magyar tolmácsolást, könnyenek jelezni a 16-os fülke felé. Molto scientifico, oggettivo, eh, di carattere eh, diritto comparativo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 Uh, Nos, a hierarchia uh, szempontjából kell eldönteni, hogy ki férhet hozzá a uh, dokumentumokhoz. A javasolt a javasolt javaslatokat megvizsgáltuk tehát, és a, mi a dokumentumok hozzáférését illeti, a tagállamok és a természetes személyeknek a dokumentumokhoz való hozzáférésével kapcsolatban meg kell válaszolni a kérdéseket teljes mértékben és az igazságnak megfelelően. Az Európai Uniós intézményeknek és tagállamoknak jogot kell biztosítani erre. Ez azt jelenti, hogy ha mi azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy adjon át számunkra bizonyos információkat, akkor az Európai Bizottság dönti el azt, hogy ki jön el hozzánk, és ki képviseli az Európai Bizottságot. Előfordulhat, hogy egy egyén specifikus információkkal rendelkezik. Nekünk ebben az esetben jogunk lenne ragaszkodni ahhoz, hogy ez a személy jöjjön el hozzánk, és mutassa be az információkat. Mondhatnánk azt, hogy ez a whistleblowereknek akár jogalapot is teremtene arra, hogy elhívjuk ezt a személyt ide a parlamentbe, és meghallgassuk őt a ő véleményéről. A következő javaslat ezzel kapcsolatban minket lefed az a szabály, hogy együttműködésre kényszerülünk. A szankciók minden szabály megsértésre vonatkoznak, és a kérdéses dokumentumok hozzáférésére vonatkoznak, illetve a tanúk megvesztegetésére vagy rossz helytelen információ átadására. Ez előfordult korábban is. Tisztázni kell a tanúkkal az, hogy mi történt, és mikor, és hogyan. És ennek alapján kell megállapítani a szankciókat a tagállamok lépnek fel az egyének esetében a megfelelő nemzeti jog alapján. Hogy a szankció hatékony legyen és fel legyen, ehhez az európai intézményeknek, intézményeknek is van szavuk abban az esetben, hogyha a tisztviselők nem felelnek meg a szabályoknak. A vizsgáló bizottságnak, a vizsgálati bizottságnak a munkája, hogyha mm, szabálytalanságot tár fel, akkor ennek bizony következményei lehetnek. Ez általában a téma bemutatása, és várom a kérdéseket. Ez az általános bevezetőm. A parlamenti eh, vizsgálat eh, lezárta után a parlament eldöntheti, hogy hogyan folytatja eh, az ügyet, milyen intézkedéseket hoz. Egy, egyes esetekben akár az egyéb intézményeket is felkérheti arra, hogy tegyenek lépéseket. A vizsgáló bizottságnak, a parlamenti vizsgáló bizottságnak a feladata nyilván az igazság kiderítése. Amikor szankciókról beszélünk, illetve információkról, amelyet a szakbizottság megkapnak, nem olyan szankciókról beszélünk, mint amelyeket a bíró, egy bíróság alkalmazhat, nem büntetésről, pénzbüntetésről, vagy börtönbüntetésről, stb. Ez nem működik, nem ez a feladat a vizsgálóbizottságnak. Nekünk az a, vagy a vizsgálóbizottságnak az a feladata, hogy megállapítsa, hogy hogyan látja a helyzetet, és aztán utána a megfelelő illetékes hatóságnak átadja, amely meghozza a tőle elvárható lépéseket. Köszönöm szépen, Mártin úr! Most pedig megadom a szót a többi képviselőnek. De ö, Mártin úr, nekem lenne egy kérdésem önhöz. A három korábbi ö, vizsgálóbizottság, amelyeket már ön megnevezett, de én ezeket nem értettem teljesen pontosan. Hall engem? Értette a kérdésemet? Yes, Chair, there, were three. There was a community transit regime. Igen, eh, három volt, egy eh, közösségi uh, eh, tranzitrezsim, a közös, um, tehát átmeneti rendszer a közös mezőgazdasági politikai támogatásokkal kapcsolatban, aztán a BSE uh, botrányjal kapcsolatos vizsgálat, illetve egy életbiztosítással kapcsolatos Equitable Life biztosítással kapcsolatos vizsgálat, intézménnyel kapcsolatos vizsgálat volt a harmadik. Ecco, allora, onorevole Iatermechi, a lei la parola. Jó, köszönöm szépen, Iatermechi. Chairman, uh, on behalf of ALDE... Köszönöm az ALDE frakció nevében. Üdvözlöm Martin úr jelentését. Azt gondolom, hogy a vizsgálati jog nagyon fontos, és a parlament vizsgálati hatáskörének egy fontos része, amely arra irányul, hogy a múlttal kapcsolatos igazságot feltárja. ugye elkülönülnek a különböző jogkörök, vannak törvényalkotási jogköreink, vizsgálati jogaink, nyilván ítélkezési jogunk nincs, mert az a bíróságra tartozik. Az egyik fontos vetülete ennek az, hogy a, az igazgatási problémákat, a rossz igazgatást, a maladministration-t kivizsgáljuk, és ehhez mindenképpen meg kell kapnunk minden olyan anyagot, ami a munkához szükséges, különben nem lenne lehetséges elvégezni ezt a munkát. ezt a, ezeket az anyagokat, amelyek szükségesek a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájához, a, az EU-tól és a nemzeti kormányoktól is meg kell kapnunk. Ráadásul rendelkeznie kell a parlamenti vizsgálóbizottságoknak azzal a jogosítványjal is, hogy tanúként idézzenek akár EU, akár nemzetállami tisztviselőket, vagy szakértőket, olyan szakértőket, akiknek a szakértelme szükséges ahhoz, hogy az adott ügyet kivizsgáljuk. Nagyon elégedett vagyok a jelentéssel, mert szerintem jó alapját adja a további párbeszédnek. Köszönöm. Grazie. Onorevole Ágnyó. Köszönöm, Ágnyó úr következik. Thank you, Chairman. Köszönöm. Szeretném felhívni a 26-os oldalra a figyelmet, ahol ott van a summon beidéz szó, és eh, nem tudom, hogy ez fordítási hiba-e, mert van eh, furcsa eh, fordításról van itt szó. Eh, Martin úr egyébként mostani beszédében háromszor használta ezt a szót. Én azt gondolom, hogy a summon szó az angolban azért egy elég sötét elég sötét képzeteket kelt, mert egyfajta erőszakot, erőszakkal beidézés, illetve előállítást is jelenthet. Adott esetben azt, hogy egy brit állampolgárt arra kényszerítenek, hogy részt vegyen valami fajta meghallgatáson, és ne felejtsük el, hogy a britek nem szavazhattak a Lisszaboni szerződésről. Nem gondolom, hogy hagyni kell azt, hogy állampolgárainkat arra kényszeríthessék, hogy megjelenjenek itt. A másik pedig a whistleblower kif kifejezés. Én azt gondolom, hogy itt, e, itt álszentség forog fenn, mert két tisztviselő esetében is, akik feltártak visszásságokat, ezt a két tisztviselőt az EU-ból kirúgták. Bronz. Thank you. Um, has <clears throat> been... Köszönöm. A rendelet arról szól, hogy ki kényszeríti a megjelenést valóban, ahogy a kollega mondta, és nem csak a megjelenést kényszeríti ki, hanem a válaszadást is kikényszeríti. E, azt gondolom, hogy ez egy komoly beavatkozás e, egy magánszemély életébe. E, nem azt mondom, hogy ez soha nem igazolható, de én azt gondolom, hogy a nemzetállamok bíróságaira kell hagyni, hogy egy ilyen szabályt betartassanak, és kötelezzenek a megjelenésre, illetve válaszadásra. De természetesen az Európai Unió nem szuverén állam, noha ilyen ambíciói bizonyára vannak. Igen, vannak, vannak. Legalább, legalább ezt tisztázzuk. Nos, ezek a tervezett hatáskörök túlmutatnak az EU, a brit parlamenti bizottságok hatáskörein. A brit vizsgálóbizottság beidézhet embereket, és ha nem teszik, akkor annak szankciók a következményei, de amikor megjelennek a bizottságban, akkor nem kötelezhetőek válaszadásra. Edwin a Kari esetét idézném fel, aki megjelent ugyan a bizottságon, de de nem igazán válaszolt a kérdésekre, és a Mirror tulajdonosa is, amikor megjelentek a vizsgálóbizottság előtt, nem válaszoltak eh, igazándiból a kérdésekre. Eh, én azt gondolom, hogy nem helyén való ilyen jogosítványokat eh, megadni egy nemzetek fölötti parlamentnek, akkor, amikor a szuverén brit parlament nem élvez ilyen jogosítványokat. Köszönöm. Duff. Duff úr következik. Tisztelt elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek! Nagyra értékelem azt, hogy a Lisszaboni szerződés által ránk ruházott kezdeményezési joggal élünk ilyen gyorsan és ilyen nagy szakértelemmel. Azt hiszem, hogy a vizsgálat indításának joga Ez egy alapvető para- parlamenti jellemző, és ez létezik, mégpedig különböző formákban, de minden parlamentben. Történelmileg azt gondolom, hogy ez mégiscsak furcsa, hogy ez a parlament ezt a jogát csak három alkalommal használta ki. Én azt látnám szívesen, hogyha szabályosabb időnközönként hívnánk össze vizsgáló bizottságot. Nagyon fontosnak tartom ezt, hogy korrekten alkalmazzuk ezt a jogszabályt. Természetesen nem vagyunk bíróság, de mégis azt gondolom, hogy ismerjük azokat az érzékenységeket, amelyek léteznek, és nagyon óvatosan kell ezeket kezelni. Két kérdésem lenne. Először is, mi a helyzet az ombudsmannal? Nem igazán értem, hogy a vizsgáló bizottsági folyamatnak a felértékelése mennyiben felel meg, vagy mennyiben összeegyeztethető az ombudsman azon jogkörével, hogy ő hozzá jutnak el, vagy ő fogadja be a panaszokat a, a helytelen adminisztrációról, vagy az igazgatási szabálytalanságokról. Kérdezem tehát, hogy az ombudsmannal van, volt-e egyeztetés erről, hogyan fér össze a két intézmény, a Parlamenti vizsgáló bizottság intézménye és az Ombudsman intézménye. Nem szeretném, hogyha bárki is úgy értené vagy érezné, hogy az ombudsman kompetenciáit akarjuk itt szűkíteni. És vajon az ombudsman a vizsgálóbizottsági folyamatban, mint segítő részt vehet-e? anélkül, hogy ezzel az ombudsman autonómiáját korlátoznánk. A második kérdés a következő. Még mindig nem igazán értem, hogy mi történik azokkal a személyekkel, akik nem hajlandók megjelenni itt, vagy beszámolni itt, főleg tisztviselőkre, európai köztisztviselőkre gondolok, vagy tagállami képviselőkre. Még csak spekulálok ezzel kapcsolatban, de elképzelhetőnek tartom, hogy tagállami tisztviselőket elég gyakran behívhatnánk elvileg, hogy hogy beszámoljanak a jó gyakorlat megsértéséről az Európai Unió és jogszabályok végrehajtása során. Tehát itt óvatosnak kell lennünk, nehogy olyan rendszert hozzunk létre, amely alkotmányos ö, értékek összecsapásához, vagy alkotmányok ö, összecsapásához vezetne, Számos ilyen esetre kerülhetne sor, amúgy is nem érdemes nekünk még ezt fokozni. Még egy utolsó dolog. A 17. oldalon a 14-es cikk 3-as pontjában az esküről van szó. Amikor én bírósági tárgyaláson részt vettem, mindig arra kértek, hogy mielőtt beszámolok, azelőtt kell esküt tennem. Egy kicsit furcsa, Ugye az át, a megfogalmazás az, hogy esküszöm, hogy az igazat, a teljes igazat, és csak is az igazatot, igazat fogom előadni, tehát jövő időben szerepel ez eredetileg, ez a, az eskü, itt meg múlt időben e, szerepel, ezt kicsit furcsának tartom. Nem tudom, hogy honnan vették ezt a megfogalmazást. Ami pedig az ütemtervet illeti, Kérdezem David Mártint, hogy véleménye szerint milyen gyorsan tudunk előrelépni a következő lengyel elnökség alatt, vajon a lengyel elnökség hajlandó-e ezt a témát magáénak tekinteni? Elnök, köszönöm, jöttem, aki a kért még egyszer szót. Köszönöm szépen. Sorry, sorry. Uh, Brit kollégáim kicsit uh, kételkedtek a summon uh, szóval kapcsolatban. Nem tudom, melyik lenne a megfelelő szó, de szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az Európai Uniónak kell, hogy legyen valamilyen felügyeleti kompetenciája. A hiányosság most éppen az, hogy a tagállamok érdeke, hogy ugye, hogy minél több pénzt kapjanak az Európai Uniótól, de abban nem érdekeltek egyáltalán, hogy mi történik a többi országban. A többi ország hogyan használja föl ezt a pénzt? Ez, ezzel már nem foglalkoznak. Ezért tartom fontosnak, hogy a parlamentnek, az Európa, illetve az Európai Uniónak legyen felügyeleti szerepe. A tagállamok, illetve a nemzeti kormányok is foglalkoznak azzal, hogy például a fejlesztési segélyt hogyan használjuk fel. Ugye megjelennek a tagállamokban, és, és ott vizsgálatot folytatnak akkor, hogyha szabálytalanságra kerül sor. Én nem igazán tartom magam föderalistának, de azt gondolom, hogy ha az Európai Unió pénzt ad, akkor képes kell, hogy legyen a felügyeleti szerep gyakorlására is. És biztosnak kell lennünk abban, hogy, a, hogy a, az adminisztráció, az igazgatás jól működik. Ez a feladatunk. Igen, még valaki szeretne hozzászólni, úgy látom. Ányú úr, tessék. Yes, Chairman, I'd just like to come back on that. What EU funds... Köszönöm szépen. Szeretném tudni, hogy milyen Európai Uniós források jutottak be, azért költöbb a live-ba. Tehát mi, mennyit szántak ide? Prima di, non vedo altre mani alzate, quindi eh, la chiusura del dibattito è affidata. Mivel nincsen több hozzászólás, mondja az elnök, ezért Martin úrnak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát, de még én is szeretnék egy kérdést feltenni. Azt hiszem, hogy minden nemzeti jogrendben van a nemzeti parlamenteknek vizsgálati kompetenciája. Egy talán érdekes lenne összehasonlító tanulmányt készíteni ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy már van is ilyen, ezt jó lenne megtudni, hogy van-e, talán ennek utána lehetne nézni. Még egy dolog, Olaszországban természetesen nagyon sok vizsgálati bizottságot hoztunk létre a maffiával kapcsolatban és más témákkal kapcsolatban. Ami azonban a hagyományos jogi intézményeket illeti, és a nyomásgyakorlást, az információ átadásával kapcsolatban az Európai Uniós szerződés ezzel a témával kapcsolatban teljesen világos, és azt mondja, hogy nem lehet vizsgálati bizottságot összehívni egy témában, amely témában egyébként bírósági eljárás folyik hogyha van parlamenti vizsgálóbizottság egy konkrét témával kapcsolatban, akkor ennek a munkáját fel kell függeszteni arra az időre, amíg az rendes bírósági eljárás lefolytatják. Ez a következőt veti fel véleményem szerint. A parlamenti vizsgálóbizottság nem bírósági eljárás része, a bíróságok döntenek ugye a ítéletekről, stb. A parlamentek nem rendelkeznek ezzel a, ezzel a kompetenciával. Vizsgálatot folytathatnak mondjuk egyes személyek elszámoltathatóságáról politikai kérdésekben, ez működhet, de úgy tűnik, hogy meg kell várnunk a bírósági tárgyalásnak az eredményét eh, a konkrét esetekben, és ez akadályozhatja a parlamenti vizsgálati eh, szerepet eh, vagy munkát. De hát úgy tűnik, hogy ez a dolgok rendes menete. Ennek a ügymenetnek a célja az, hogy a parlamenti vizsgáló, vizsgálati eljárás ne helyeződjön a bírósági eljárás felé. Ez egy, fölé. Ez egy érdekes téma, de mi a helyzet a különböző tagállamokban? Erről tud-e nekünk valamit mondani? Thank you very much, Chairman, and thanks to all the colleagues. Some... Um, köszönöm, elnök úr, és köszönöm mindenkinek a az érdekes és jogos kérdéseket. Jatemaki asszonynak köszönöm a támogatását. Azt gondolom, hogy alapvetően ugyanaz az álláspontunk, hogyha bizonyos módosításokat kíván javasolni, akkor azt tegye meg, de ugyanaz a kiinduló pontunk ahhoz, hogy egy parlamenti vizsgálóbizottság működhessen, ahhoz komoly hatáskörökre van szükség, behívhassa a tanukat, és meghallgathassa őket ahhoz, hogy levonhasson bizonyos következtetéseket. Miel, mielőtt rátérnek a központi kérdésekre. Azért volt egy kérdés az Equitable Life-val kapcsolatban. A maladministration az nem csak a közösségi pénzekre vonatkozik, hanem az EU jogszabályok megsértésére is. A jelenlegi brit kormány is elfogadta, hogy EU jogszabályok is sérültek, és ez vezetett ahhoz, hogy pénzügyi veszteség ért brit és egyéb állampolgárokat így lehetett kompenzálni az elkövetett pénzügyi veszteségeket, illetve bekövetkezett pénzügyi veszteségeket Nagy-Britanniában és máshol is több százezer emberről volt szó, tehát az a vizsgálóbizottság kifejezetten pozitív eredményeket tudott elérni választópolgáraink számára. Sajnálatos, hogy Egnyúr használta azt a szót is, hogy sötét. Én azt gondolom, hogy semmi sötét nincs abban, hogy behívunk tanukat. A summon szót nyilvánvalóan nem érdemes különösebben E, most dramatizálni nem valószínű, hogy az átlagos buszon utazó e, brit polgárt az a veszély érheti, hogy becitálják az Európai Parlament elé. E, nyilván ez leginkább köztisztviselők szempontjából vagy számára lehetséges csak, és Bronzúr is bizonyára egyetért azzal, hogy nem az Európai Unió fogja elvárni azt, hogy megjelenjenek a parlament előtt, és nem az Európai Parlament veti majd ki a szankciókat, hanem majd a tagállamok is, tehát hogyha egy brit tagállam, egy, bocsánat, egy brit állampolgár elutasítja az együttműködést, mégpedig nem igazolható módon, akkor ha ezt a szabályt elfogadják, akkor a brit nemzeti szerveket hívhatjuk fel arra, hogy állapítsák meg a jogsértés, nevezetesen azt, hogy nem volt hajlandó megjelenni a bizottság előtt, e, és e, szabjanak ki valami fajta szankciót a saját törvényeiknek megfelelően, tehát e, a nemzeti jogszabályok lesznek ezen a ponton továbbra is érvényesek. Ami eh, Duff úr eh, által elmondottakat illeti, eh, azt hiszem, hogy egy, egy, egy kis félreértés van, nem beszéltem az ombudsmannal, az ombudsman hivatalával. Itt egész egyszerűen felhasználtuk az ő munkáját inspirációként, és én nem is gondolom, hogy itt összeütközésbe kerülnek a parlamenti funkciók az ombudsmani funkciókkal. Egész egyszerűen előfordulhat, hogy egy ügy méltó parlamenti vizsgáló, vizsgálatra is, és nem csak ombudsmani vizsgálatra. Ami pedig a az esküt illeti azt az Európai Bíróság szabályzatából vettük, a 47.5-ös szabályból, illetve cikkből. Nem hiszem, hogy ez egy különösen lényeges dolog. Az eskü az nem lesz kötelező, ha akarnak esküt tehetnek. Egyébként a 27 tagállamban a tradíciók rendkívüli módon eltérőek Eh, vannak olyan tagállamok, amelyekben elvárják, hogy eh, esküvel megerősítsék a vallomást, vannak olyan tagállamok, amelyekben nem. Ami az alkotmányos összeütközéseket illeti, mivel a szankciókat a tagállamok vezetnék be, a tagállami mechanizmusokon keresztül lennének érvényesítve ezek a szankciók, eh, nyilvánvaló, hogy egy intézményközi megállapodás szükséges ahhoz, hogy a tagállamok ezt elfogadják. Elnök úr, ön is feltette egy érdekes és fontos kérdést eh, azzal kapcsolatban, hogy ha elindul mondjuk egy eljárás, egy bírósági eljárás, akkor mi történik a parlamenti vizsgálattal nem feltétlenül ér véget. Adott esetben előfordulhat az is, hogy felfüggesztik a parlamenti vizsgálatot arra az időtartamra, amíg a bírósági eljárás zajlik. Nyilvánvalóan ezt meg kell majd vizsgálni az adott esetben, hogy milyen átfedések képzelhetőek el egy bírói eljárás és a vizsgáló bizottsági munka között a titkárság megvizsgálta, hogy az egyes tagállamokban hogyan zajlanak ezek az ügyek. Két-három példát mondanék. Belgiumban a vizsgálóbizottság előtti meg nem jelenés 8 naptól 6 hónapig terjedő börtönnel büntethető, a hamis tanúzás pedig két hónaptól három évig terjedő börtönnel, valamint pénzügyi bírságokkal is. Franciaországban, ha valaki nem jelenik meg a bizottságon, az akár két év börtönre is ítélhetik, illetve 7500 euró pénzbüntetésre. Luxemburgban a hamis tanúzás, illetve a tanúk megvesztegetése az kettő hónaptól három évig terjedő börtönnel büntetendő. És és 123 eurótól 7736 euróig terjedő bírság, elég furcsa számok ezek. Tehát végeztünk összehasonlító munkákat, de hogyha a bizottság további vizsgálatokat tart szükségesnek, akkor tényleg fel lehet mérni azt, hogy pontosan mi történik a 27 tagállamban. Ami pedig a menetrendet illeti, informális kapcsolatainkból tudjuk, hogy a Dán elnökséget rendkívül érdekli ez az ügy, tehát ők örömmel vinnék, karolnák fel ezt az ügyet, ami a mi menetrendünknek is megfelel, hiszen ez azt jelenthetné, hogy további vitákat tudunk itt lefolytatni a parlamenten belül novemberben, decemberben, a plenárison dönthetünk, és aztán a januárban hivatalba lépő elnökséggel folytathatjuk a munkát, de ezek persze csak satszolt időpontok. Sefcovics, Sefcovics biztos úrnak is megköszöntem, hogy érdeklődött a téma iránt és pozitívan állt ehhez és a titkársága, amikor hozzájuk fordultam, eh, megfelelő adatokkal látott el, támogattak bennünket, és remélhetőleg ez a támogatás is eh, majd megfelel a bizottság céljainak. Allora mi pare che anche noi dobbiamo stabilire un... Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nekünk is ütemtervet kell kialakítani a bizottság számára, a jelentés jelentéstevő célja, hogyha jól értettem, akkor az, hogy a szakbizottságban szavazásra kerüljön sor, Ezért azt javaslom, hogy október 11-e legyen a céldátum. Ezen kívül egy második eszmecserére kerül majd sor július 11-én. Aztán a módosítók határideje szeptember 14-e lesz, 19-én fogunk erről beszélni, szeptember 19-én, illetve október 4-én és október 11-én szavazunk majd. Ez így rendben van, Mártin úr? Úgy tűnik, hogy rábólintott, hogyha senkinek nincs más megjegyzése, akkor ez lesz az ütemtervünk. És ezzel el is jutottunk a hetedik pont végére a napi rendünkben, és a szavazás következik.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 Még nincs 10 óra, mondja az elnök. Majdnem negyed óránk van még addig. Nem tudom, hogy az önnapi rendi pontjája rátérjünk-e, és aztán majd felfüggesztjük azt a szavazáskor. Azt javaslom, hogy lépjünk tovább, tehát a 15-ös napi rendi pontra. 15-ös napi rendi pont, amely az európai szemeszterrel foglalkozik, és meg is adom a szót Taszkowski úrnak, aki tájékoztat bennünket ebben a témában, és 10 órakor pedig felfüggesztjük ezt a témát, és szavazunk. Majd Taszkowski úr, tessék a szó. Egy véleményt kell készítenünk az európai szemeszter témájában, az ECON jelentéshez. Permos Perez készítette el ezt a jelentést. Ahogyan önök is tudják, a makrogazdasági politikák koordinációjáról van szó, illetve a bizottság és az Európai Parlament felügyeletéről. Vita lesz majd a jogalapról, a 121-es cikkről, a többszintű ellenőrzésről és a 136-os cikkről, amely a tagállamok ellenőrzésének megerősítéséről szól a gazdasági iránymutatások, bizottsági iránymutatások alapján. Tehát ez a kettő lehetséges szerződési jogalap. Arról van szó, hogy egy stabilitási konvergencia programot, és stabilitási programot hoznak létre a tagállamok, aztán ezt felülvizsgálja az Európai Bizottság. A problémát az jelenti, hogy ebben a gyakorlatban, ebben az új gyakorlatban, amelyet Európai Szemeszternek nevezünk, az Európai Parlament szerepe szerepét nem vették figyelembe megfelelően, és az ECON szakbizottság célja az volt, illetve tárgyalások során is az volt a cél, amit Voltman Kohl tárgyalónk is megfogalmazott, megpróbálták ezt az eljárást egyszerűsíteni, egységesíteni, és egy, egyértelmű szerepet szállni az Európai Parlamentnek. Egy rendes jogalkotási folyamatról van szó, az első olvasat végén járunk az ECON szakbizottságban. Tegnap folyt az egyik utolsó trialógus. Alapvetően arról van szó, hogy az Európai Parlament mind a három szakaszban bekerüljön ebbe a folyamatba. Először is egy közös eh, parlamentközi bizottság jöjjön létre, a Gazdasági Foglalkoztatás és Költségvetési Bizottság részvételével, és az egész európai szemeszter során részt vegyenek ebben a folyamatban. Ugye ez egy egyéves gyakorlat, először koordinációs fázisra kerül sor. Az Európai Parlament azt javasli, hogy a felelős biztos az ECON szakbizottságban kérdésekre válaszoljon. Egy újabb javaslat, hogy egy parlamentközi találkozót hozzunk létre az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között, és ezután egy állásfoglalás születne az EU 2020-as stratégiáról, és aztán egy plenárison történő bemutatásra kerülne sor, és itt kérdéseket lehet majd feltenni. Tehát ez lenne a szerepünk a koordinációs fázisban. Az ellenőrzés vagy a felügyelet során munkacsoportokat, meghallgatásokat hoznánk létre, és a, megnéznénk, hogy a tagállamok hogyan végzik a nemzeti reformprogramok véglegesítését, és szakértői bizottságot, szakértői panelt hoznánk létre, valamint a bizottság közzétenné iránymutatását az ECON szakbizottságban, az Európai Parlamentben. Aztán lenne egy második parlamentközi találkozó az Európai Parlament és a tagállamok között. A kollégákkal való konzultációk során, illetve az Európai Bizottság való tárgyalás során úgy tűnik, hogy ez az első két fázis problémamentes. Egyértelműen megfogalmaztuk a javaslatainkat, és nagyjából el is fogadták ezt, a három intézmény el is fogadta ezt. A problémás kérdés inkább a harmadik fázist érinti, ami az utánkövetés vagy nyomonkövetés fázisa egy elszámoltatási gyakorlatot javaslunk, ahol, amely során a tagállamoknak be kellene számolniuk az Európai Parlament előtt, illetve egy vitát szerveznénk ebben a témában. Ahogyan könnyű elképzelni, a tagállamoknak ez némi problémát okoz. Ez azt jelenti, hogy az egyes tagállamok eljönnének az Európai Parlamentbe egy meghallgatásra, és elmagyaráznák saját politikáikat, erről számot adnának a stabilitási mechanizmus mobilitásra, mobilizálása során igazolni kellene az egyes tagállamnak állás, az álláspontját az Európai Parlament előtt. Tehát ez egy ellentmondásos kérdés, és véleményem szerint ez ebben a témában lesz a legnehezebb a döntéshozattal. Aztán van még valami, amelyről döntenénk kell, és amely érinti a mi szakbizottságunkat, ez pedig az, hogy milyen formában alakítsuk ki ezt a kapcsolatot hiszen a tanács, illetve a bizottság némileg egy rendelet keretében szeretné ezt tenni, nekünk pedig az a célunk, hogy intézményközi megállapodás szülessen ebben a témában, illetve a kapcsolat szabályozását illetően is. Véleményem szerint a trialógus ugye, hogyha jól tudom, a trialógus egész este folyt tegnap, és hogyha jól értettem, akkor a kompromisszum felé haladunk, bár lassan, amely dolgokhoz ragaszkodtunk, azok benne voltak a rendeletben, de bizonyos politikai frakciók még mindig ragaszkodtak az intézményközi megállapodáshoz. Természetesen a saját véleményünk is kérdés, illetve az, hogy milyen tartalommal töltsük ezt meg, miről is legyen szó, miről beszéljünk. Az Európai Parlament álláspontja, ahogyan ezt az ECON megfogalmazta az illetékes bizottság, ez közismert, ezt elfogadhatjuk, de ezen kívül van egy szélesebb körű kérdés, amely minket is érint, ez pedig ezeknek az úgynevezett puha koordinációs mechanizmusnak, a mechanizmusoknak a következménye az Európai Unió intézményi keretére, rendszerére. Tehát erről is beszélhetnénk egy ilyen eszköz szerepéről, mint például az európai szemeszter. Aztán inkább a Júri Bizottságot érinti a következő kérdés, amelyről szintén véleményt készítettek a Júri Bizottságban, ez pedig a szerződéses jogalap, tudjuk a bíróság álláspontját. Egy jogalapot kellene választani, amely a legrelevánsabb, azonban vannak olyan európai bírósági döntések, amelyek arról szólnak, hogy hogyha sok kötelezettségnek kell eleget tenni, akkor több jogalapot is felhasználhatunk. Az Ekon Bizottságnak a 121-es a jogalapja, tehát erre tette le a voksát, és nem a 136-osra. Tehát erről is beszélhetnénk. Összefoglalva azt mondhatnám, hogy egy általános alkotmányügyi kérdésről van szó ezen eszközök kapcsán másodszorban. Az Európai Parlament álláspontja a kérdés, az, hogy ezt megerősítsük-e, illetve erre építsünk-e, és a, felmerül a jogalap kérdése is. Ez a három legfontosabb függőben levő kérdés, de természetesen nyitottan állok a megjegyzések, illetve a kérdések, valamint a vita előtt. Gyorsan munkához kell látnunk, hiszen, ahogy mondtam, az első olvasat már majdnem a végén jár. Köszönöm. Köszönöm szépen. Duff úr szeretne hozzászólni, tessék. Nem, bocsánat. Galtieri úr ön jelentkezett először, úgyhogy öné a szó, szépen sorban. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon jó és nagyon helyes az, hogy ez, ez a szakbizottság az európai szemeszterrel kapcsolatban a véleményét elmondja, és Trachowski úr ezt összefoglalta. Én is úgy gondolom, hogy nem csak arról van szó, hogy az Európai Parlament fontos szerepet játszik az európai szemeszter témájával kapcsolatban, erről ugyan szól a jelentés, hanem emellett azt gondolom, hogy az európai szemeszterrel kapcsolatban még további kérdések merülnek fel az európai szemeszter intézményileg és jogilag egy kicsit furcsán illeszkedik itt eh, a rendszerbe, de jóra nem is létezik, és eh, technikailag eh, nem is volt tervbe véve, illetve született egy a magatartási kódexnek egy a stabilitási paktum magatartás kódexének egy technikai módosítására került sor. De az Európai Bizottság két közleményében amelyekben szerepelnek a javaslatok, abban az van bennem, hogy az európai szemeszter a szintézis és a különböző aspektusok, a kormányzás különböző aspektusainak eh, a harmonizációja pénzügyi, makrogazdasági, növekedési aspektusokról van itt szó, erről a három pillérről. Ez tehát az eh, keretrendszer, és az európai szemeszter gyakorlatilag ezen különböző osztopoknak, vagy egymásba futó vonalaknak a szintézise, de összességében az a helyzet, hogy egy olyan magatartási kódex van itt előttünk, amely ennek az egész szemeszternek egyetlen pillérére vonatkozik a növekedési paktumra. A szerződésből pedig teljesen világos, hogy a tagállamok felelősek a saját gazdaságpolitikájukért, és a 121-es cikk 6-os pontja, pontjában az szerepel, hogy a parlament és a tanács felelősök, illetékesek a gazdasági kormányzás formáinak kialakításáért a rendeletek formájában. Azt hiszem, hogy a szakbizottságunknak főleg az európai szemeszter intézményi alapjaival kellene foglalkoznia. Tehát valamilyen jogi alapot vagy jogi keretet kellene biztosítani ennek a az intézménynek. A Perez jelentésben az szerepel, hogy ez a szemeszter szerepelhet egy rendeletben, vagy egy, vagy egy intézményközi megállapodásban. Ez volt az első felvetett gondolat. De összességében én azt gondolom, hogy a 121 per 6-os alapján akár rendeletben is, rendeletben is foglalhatjuk ezt. És hogyha az európai szemesztert elválasztjuk ettől a közvetlen kapcsolattól, amely a gazdasági kormányzásnak egyetlen pillérével köti össze a növekedési és stabilitási paktumtól, akkor korrektúrát kell itt alkalmaznunk, mert akkor egyensúlytalanság alakul ki a gazdasági kormányzásban. Holott a gazdasági, gazdasági kormányzásban nem csak a növekedési paktum kellene, hogy szerepeljen, hanem a megtakarítások is. És az európai szemesztert nem lehet egyetlen aspektusra fölépíteni. Hogyha ezt az európai szemesztert tehát kivál, kivesszük a teljes keretből, és az európai szemesztert a növekedési és stabilitási paktumra redukáljuk, akkor ez az én szememben nem helyes, nem jó. Megfelelő intézményi alapra van szükség. Ennek a témának ugyanis politikai hatásai is vannak. Az Európai Unió gazdasági politikája ez tulajdonképpen a nemzetállamok gazdaságpolitikájának az összessége, és ezt horizontálisan és vertikálisan is koordinálni kell. Az Európai Unió politikájával ez a strukturális alapokban és egyéb európai programokban csapódik le. Itt tehát koordinálásra van szükség. Az Európai Unió politikája az egyes tagállamok gazdaságpolitikáiból adódik össze, és ennek a szemeszternek koordináló szerepe van, mind vertikális, mind pedig horizontális szinten. Ezen okokból én azt gondolom, hogy az európai szemeszterre vonatkozó um, jogszabálycsomagot erősíteni kell. Ennek ugyanis a szerepét erősíteni kell, erősíteni szeretnénk, itt a parlament szerepét szeretnénk megerősíteni, nem, nem szeretnénk azt, hogyha csak a e, kormányok lennének ezért felelősek. Köszönöm szépen, most Táfúr következik, és aztán Bronsz úr. De igazándiból most szavazni kellene. De hogyha Dáfúr és bronzúr úr röviden hozzá tud szólni, akkor talán lezárhatjuk ezt a pontot. és aztán utána rátérnénk a szavazásra. Táfur, inkább később szeretne beszélni? Jó, hát akkor megszak, megszakítjuk a vitát, hogyha egyetértenek ezzel, akkor a vitát megszakítjuk. És aztán majd a szavazás után folytatjuk. És akkor Dáfúr kap majd először szót, de most szavazunk.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 Hogyha, elér, hogyha oda jutunk, amelyik pontra ez vonatkozik, akkor majd meghallgatjuk a részleteket tőle. 12-es módosításról szavazunk, illetve az A kompromisszumról szavazunk, a DAF jelentésnél tartunk, DAF úr. Csak annyit szeretnék mondani, mielőtt elkezdünk szavazni, gyorsan, hogy először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, az együttműködő szellemért, amelyben sikerült ezeket a kompromisszumokat kidolgozni, főleg a C kompromisszumra gondolok. Szöldelgász úr benyújtott egy módosító javaslatot, ezt a, a lista harmadik oldalán lehet látni. és ennek a lényege az, hogy egy politikai frakció kérheti eh, a szakbizottsági ülés összehívását, hogy ezzel kiegészítsék az eh, értékelési nyilatkozatot. Az értékelési eh, nyilatkozat elkészítésének a kompetenciája a koordinátorokat illeti, tehát Hogyha a koordinátorok nem tudnak megegyezni, csak akkor hívnák össze a teljes szakbizottsági ülést. Egy olyan koordinátor, aki politikai frakciót képvisel, az ugye koordinálja is a politikai frakciót, és az első, tehát egy E-, ezért én úgy gondolom, hogy politikai frakciónak a kérését belefogalmazni ebbe, ez felesleges, de de egy politikai ö, frakciónak a a tagjai, illetve a politikai frakciónak a, a munkatársai, kiegészítő intézményei, titkársága, stb., akik nem vettek részt a, meghívás, a meghallgatáson, ők élhetnének esetleg ezzel a joggal, és ezt meg kell szüntetni, a szakbizottságnak a lehető legobjektívebbnek kell lennie az új biztos megválasztásakor, meghallgatásakor. Szödegárd urat munkáját nagyra értékelem, én nem, nem ellenzem azt, hogy ezt szavazásra bocsássuk, hiszen neki joga van ezt benyújtani, tehát formálisan nem ellenzem, de magának a, tehát magát az érdemi módosítást, módosítással nem értek egyet, és a frakcióm sem ért egyet. Fox úr pedig azt kérte, hogy részenként szavazzunk az európai kötelezettségvállalás European Commitment kifejezésről, Egyetértek azzal, hogy részenként szavazzunk erről, hogyha ő ehhez ragaszkodik, de ellenezni fogom azt, hogy töröljük ezt a fogalmat, mert ez a szerződésből adódik, abban szerepel ez a megfogalmazás, és én azt százszerzelékig bekívánom tartani. Köszönöm szépen, Szöldegász úr. Nagyon röviden, elnök úr, nagyon örülök, hogy daf úr nem ellenzi ezt a szóbeli módosítást, de engedjék meg, hogy röviden, hogy megpróbáljam a gyanúját eloszlatni. Nem ez a módosításnak a lényege, vagy a célja, hanem a következő. Most ugye feladatunk összehívni a szakbizottsági ülést. A kompromisszumos, ülés, kompromisszumos javaslat után A több hatalmat kapnak a koordinátorok, de a koordinátorok lehet, hogy más megoldásra jutnak. Egyes esetekben lehetnek egyszerű döntések, minden világos, és egyszerű és elfogadható, hogy a szakbizottsági ülést ne hívják össze. Más esetekben lehet, hogy nehéz döntésre jutnak, ez lehet pozitív vagy negatív most csak akkor, hogyha a koordinátorok nem értenek egyet, csak akkor hívhatjuk össze a szakbizottságot, és akkor bízhatjuk rájuk a döntést. De lehet, hogy egyet értenek a koordinátorok a döntésben, de mégis szeretnének szakbizottsági ülést összehívni, hogy a szakbizottsági ülés megerősítse az ő döntésüket, hát ez egy nagyon demokratikus megközelítés, hát pontosan erről van szó hogy egy ilyen esetben a frakció frakción keresztül össze lehet hívni a szakbizottsági ülést, hogy eh, megerősítsék a koordinátorok döntését. Természetesen a politikai vitákat nem lehet elkerülni, de azt gondolom, hogy ennek a módosításnak teljes demokratikus eh, dimenziója van. Passare ai voti. Bene, allora metto in votazione l'emendamento. Jó, akkor most szavazunk. A kompromisszum. Ki è contrario? Chi si astiene è approvato l'unanimità. Akkor ezt elfogadtuk, eh, és így aztán a 12-es és az 1-es kiesik, megyünk tovább a 2-esre, ki van mellette, emelje fel a kezét. Ellene tartózkodók, akkor van egy ellene szavazó, és akkor elfogadtuk. 14-es módosító, ki van mellette, emelje fel a kezét. Ellene. Ezt elutasítottuk. A 13-as jön, emeljék fel a kezüket, ha egyetértenek. Ki van ellene? Ezt elutasítottuk. Hármas módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, akkor ezt elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk egyhangúan. Most pedig következik elnézést, tévedtem, a D kompromisszum következik. Ki támogatja a D kompromisszumot? Ki van ellene? Ki tartózkodik? És akkor ezt elfogadtuk megint csak mindannyian együttesen, és megyünk tovább a B kompromisszumra, mert az előtte levő módosítók 15-5-16 kiesnek, tehát a B kompromisszum következik, és itt kérték a split votot, segítenek az elnöknek. C'è un è l'emendamento, sì, è questo dove c'è il compromesso Fox, era, eh, vediamo. C'è la richiesta Nos, van tehát itt egy kérdés Fox kollégától, hogy szavazzunk külön egyes részekről, tehát részenkénti szavazás következik. A European Commitmentről szavazunk külön, tehát ki az, aki a European Commitmentet, az európai kötelezettséget, vagy elkötelezettséget bent tartaná a szövegben. Ki van ellene? Akkor ezt elfogadtuk öt ellen szavazattal és akkor a többi részéről szavazunk a B kompromisszumnak, ki van mellette, ellene. Hárman ellene? Kitartózkodik, és akkor ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. A hatos kiesik, jön a 17-es, Messerschmitt mellette. Ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. Jön a 18-as mellette, emeljék fel a kezüket, ellene. Dieci contro 9. Akkor ezt elfogadtuk 10-9 arányban. Most következik tehát a 18-as 8-ast visszavonták, 19-es Guerrero következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodók egy ellenszavazattal elfogadtuk. Most Következik az E-kompromisszumos módosító, ki van mellette, emeljék fel a kezüket. Ellene tartózkodók, akkor ezt elfogadtuk, és akkor kiesik a 9-es, jön a C kompromisszum, ahol azonban kérnek egy szóbeli módosítót, igen, tehát egy szóbeli módosító van eh, először, akkor a szóbeli módosítóról szavazunk, és eh, utána a szövegről. Tehát ki támogatja a szóbeli módosítót? Emeljék fel a kezüket. Ki è contrario? Chi van ellene? Allora 10 contro 7. Tehát 10-7 arányban elfogadtuk. Nos, akkor jön a szöveg többi része. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket, ha egyetértenek vele. Ki è contrario? Ki van ellene? Elpróbáltuk. Akkor ezt elfogadtuk. Nos, akkor az összes többi kiessék. A 11-esig, 11-es jön. Tehát a 11-es jön, ki van mellette, kérem emelje fel a kezét. Ellene tartózkodók, és akkor ezt elfogadtuk. És megérkeztünk a végszavazáshoz, ki van mellette, tehát aki mellette van, az szavazzon készfeltétartással. Ki van ellene? 18 egy arányban, akkor ezt eh, úgy tűnik, hogy sikerkoronázta Andrew Duff hosszú munkáját, és akkor megyünk tovább. Ecco, dunque, sul legiferare meglio, sussidiarietà e proporzionalità e legiferare con intelligenza. Vorrei... Nos, eh, intelligens szabályozás, szubszidiaritás, eh, arányosság, Messerschmitt, eh, kollega anyaga, és már is megadom a szót. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak és a titkárságnak. Azt gondolom, hogy minden módosítónál sikerült olyan megszövegezést találni, amelyet mindenki elfogadhat. Én minden módosítót a figyelmükbe ajánlok, hogy aztán gyorsan át is adhassuk ezt a véleményt az Econ bizottságnak. Nos, akkor az előadó az összes módosítót támogatja, Rangel és Schulz módosítóit, és Moreira, Duff, Jatenmaki, stb. Tehát ezekre mind pozitívan gondol, Yes. Tudunk-e egybe szavazni róluk? We uh, could. Én azt gondolom, hogy tudunk egybe szavazni róluk, de a tízes módosító Morera úrtól, és azt gondolom, hogy itt inkább egy nyelvi problémáról van szó, mert uh, az angol változatban azt mondja, hogy evaluation of the results of the impact assessment is mandatory. Eh, nos, eh, lehet, hogy így kéne, hogy legyen, tehát eh, hogy a hatástanulmányok értékelése kötelező kellene, hogy legyen. Ez a kívánatos, de ez nem így van. Éppen ezért szerintem az obligatory helyett a desirable azt gondolom, hogy ez itt egy, egy fordítási dologról van szó. But the, uh, the, the, the, the Yeah, but I, I don't speak to, uh, Danish as yet. Nem beszélek egyelőre még dánul. Danish is not a language. <laughs> you say it's okay. Uh, allora proporrei, poi dopo ci torniamo. Siccome eh, ci sono problemi... Nos, tehát akkor eh, vannak problémák eh, egyes módosítókkal, tehát a tízesig tízesig akkor ö, blogban szavazunk, illetve az 1-es, 2-es, 3-assal kezdünk. 1-es, 2-es, 3-as mellette ellene tartózkodók. Ezeket elfogadtuk. Most pedig következik a 13, 14, 15. Tarskovszki úr kérte ezeket a szavazásokat. Együtt lehet? Nem, egyenként kell akkor menni 13-as ki van mellette, emelje fel a kezét. Ellene Ismételjük meg ezt a szavazást, jó? Tehát 13-as ki van mellette, emeljük fel a kezüket. Ki van ellene? Most akkor ezt elfogadtuk 10-8 arányban. 10-8. Megyünk tovább, 14-es, ki van mellette, emelje fel a kezét. Ki van ellene? Ugyanaz a helyzet, tehát ezt akkor elfogadtuk. 15-ös, kérem emeljük fel a kezüket, a támogatják 15-öst. Ezt is elfogadtuk gyakorlatilag egyhangon. Nos, Dafur akar mondani valamit? Nem értettem. Nincs bekapcsolva a mikrofon egyébként. Én demokratikusan próbáltam ellent mondani önnek, elnök úr. Mi sembrava di aver visto tutte le mani alzate, non è così, allora non... Nem mindenki emelte fel akkor mindenki a kezét, tehát csak többség van, de nem egyhangú szavazás. Akkor a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, erről blogban szavazhatunk, ki van mellettük, ellene E, és akkor ezt elfogadtuk. Tízes módosító, Dafur e, mondott erről valamit, illetve akar is még. Morera úr azt mondja, hogy az ex post értékelés az eredmények, a hatástanulmányok eredményeinek ex post értékelése kötelező. Sajnos nem az. A szerződés nem mond olyat, hogy kötelező lenne ez az értékelés. Nyilvánvaló kívánatos lenne, ugyanakkor ezt a gyakorlatot a mi parlamentünk nem követi kellő mértékben. Tehát én azt javasolnám, hogy a kötelező szó helyett a kívánatost írjuk ide be. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy az Andrew Duff által felvetett probléma a német változatban az én véleményem szerint nem szerepel, nem áll fenn, mert az mondat kifejezésre juttatja a következőket. Elvesztettem itt a fonalat, pillanat, mindjárt meg lesz. Tehát egy kívánalmat fejezünk ki, hogy ezt tegyük kötelező érvényűve. De nem azt mondjuk, hogy ez kötelező, hanem azt a kívánságunkat fogalmazunk meg, hogy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 semmi problémám nincs Dafur szobeli módosítójával, akkor változtassuk meg ezt a szót, és akkor nem tudom, Morera úr mit mondana erre, de... Nos, akkor úgy tűnik, hogy mindenki egyetért ezzel. Eh, az angol volt eh, eh, az eredeti, Tehát igazándiból arról van csak szó, hogy a mandatory helyett desirable lesz, és hogyha ezzel nincsen senkinek sem problémája, akkor szavazunk erről a szövegről, a Galtieri úr következik. Hogyha az olasz változatot olvasom el, akkor abban azért más van, mert ott azt írják, hogy a szerződés szerint kötelező, e, de nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy, e, hogy fontos, e, illetve elkerülhetetlen, ami nem jogi kötelezettséget jelent, tehát a kívánatos erre kicserélhessük az, nem az obligatóri szerepeltet az olasz változatban is, sem. Morera úr nincs itt, de ő nem azt akarta mondani, hogy auspicabile. Beh, se è, se è ritenuto indispensabile vuol dire che è auspicabile. D'ogni modo, ora io non, cercherei, non farei questioni... Nos, ha valami essenziale, akkor nyilvánvalóan kívánatos is. Gualtieri úr azt mondja, hogy változtassuk meg az olasz szövegezést, Dafur pedig az angolt változtatná meg, azt szerint, hogy legyen kívánatos a kötelező helyett én azt gondolom, hogy a kívánatos a legjobb kifejezés, mert ugye azt szeretnénk, hogyha elérnénk azt, hogy ott legyenek ezek a hatástanulmányértékelések, de egyelőre nincsenek ott, tehát mindössze kívánatosak. A mandatory az nem jó, az indispensable a jó. We may put indispensable. Indispensable is, does exist as a word, and it's quite ambiguous az indispensable az létezik, mint angol szó, ugyanakkor kétértelmű. Nagyon okos szó egyébként. <laughs> We may agree with indispensable. Yeah, we may... Akkor az indispensable-t el tudjuk fogadni. Io non mi fermerei troppo a lungo su questo, tanto non cambierà la sostanza delle cose. Oggi non è... Nem hiszem, hogy ezzel túl sokáig kéne foglalkoznunk ezzel a problémával, mert a lényeg az, hogy nem kötelező jelenleg. Csak az angol változatban kötelező. Akkor az indispensable-t fogjuk használni? Quindi Bene, allora la proposta, anche dal punto di vista linguistico, mi si dice, più facilmente... Nos, eh, úgy tűnik, hogy eh, nyelvi szempontból a nélkülözhetetlen, az indispensable lesz a nyerő, tehát akkor szavazzunk a tízes módosítóról ebben a módosított formájában, tehát a mandatory helyett indispensable lesz az angol változat, aki a mellette ellene tartózkodók, és akkor ezt elfogadtuk, és most pedig akkor következik a 11 mellette ellene tartózkodók, e, és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 Tegnap este úgy döntöttünk, hogy írunk egy levelet Puzek elnök úrnak. Megvannak a, megvan mindenki, megkapta a szöveget, de nem a részletekről van szó, hanem a végleges megfogalmazásról, erről van most szó, erről ezen gyorsan végig kell menni, erről fogunk szavazni, a 12-es pontról van szó hogyha egyetlen alelnököt kell helyettesíteni, e, és csak egy e, jelölt van, akkor e, ezt a személyt közfelkiáltással meg lehet választani. Az elnök dönthet úgy saját hatáskörében, hogy közfelkiáltással vagy titkosan válasszák meg ezt az új alelnököt. Az újonnan megválasztott alelnök megválasztására van tehát szó, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. És akkor most rátérünk a következő pontra, ez a 13-as napirendi pont, az 50-es és 51-es cikk értelmezése társulási megállapodásokra vonatkozó cikkek értelmezések azokban az, azokban az esetekben, amikor a megállapodás jelentős része kereskedelmi megállapodásokról szól. Elnézést kérek, mondja az elnök. Ez napirenden volt, de úgy döntöttünk, hogy még nem tudunk szavazni erről, úgyhogy ez most lekerül a napirendről. Majd később visszatérünk rá egy következő ülésen. Di e poi... Van még egy kis időnk a 14-es pont előtt, mielőtt meghallgatjuk a tanács hivatalban lévő elnökségét, térjünk vissza Trahovszki úr pontjára. E, Duff úr következik, az európai szemeszterről beszélünk. Yes, um, where were we? Yes, I know. Um, <laughs> um, Egyetértek azzal, hogy hogy a 121 hatos alapján eh, rendeletre lenne szükség, ez teljesen világos, és ezt ruházza ránk, ezt a feladatot ruházza ránk a szerződés. Értem azt is, hogy a Wortman Kohl jelentésben úgy szerepel ez, mint hogyha ezt gyakorlatilag a gazdasági kormányzásról szóló csomag további öt jelentésébe átmásolták volna. Én a három oldalú egyeztetés ről szeretnék kérdezni, hogyan áll ez most, milyen előrelépésre került sor tegnap este, és vajon első olvasati megállapodásra sor kerülhet júli, kerülhet júliusban? Ha igen, akkor akkor ö, szakbizottsági rendkívüli ülést kell összehívnunk. Azt gondolom, hogyha egy kicsit aggódom a csomag minőségért, hogyha ezt most gyorsan le elfogadjuk, hogyha második olvasatba mennénk, akkor egy kicsit több időnk lenne a munkára. Kérdezném, hogy hogy áll most a helyzet. A chiesto adesso la parola il collega Brons. Brons úr következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A tagállami instrukciók a makrogazdasági politikák témájában, fiskális politika és egyéb témákban önmagától értetődően az államok szuverenitásának megszüntetését jelenti. Lehet, hogy az euróországoknak azt mondják, hogy a szuverenitásukat már feladták, és a költségvetés ellenőrzése vele jár a közös valutával. Természetesen én, én ezzel, ezt ellenzem, vannak, akiknek eltér a véleménye. Tehát az eurót nem kellett volna bevezetniük. Azonban a mi kormányunk, illetve korábbi kormányok nagyon bölcsen, és ezt nagyon gyakran ezt a szót nem használom a kormányunkról, tehát bölcsen elkerülték az euró használatát. Véleményem szerint a fiskális politikánk meghatározása, a makrogazdasági politikánk meghatározása beleszólás a saját ügyeinkbe. Az Egyesült Királyság esetében valószínűleg az opt-out miatt az ajánlás szót, és nem pedig az instrukció, utasítás szót fogják használni. Az eurozóna országaival ellentétben a kormány ö, nem kaphat semmilyen büntetést, pénzbírságot, hogyha ezt az ajánlást nem követik. Azonban elképzelhető, hogy lesznek olyan javaslatok, amelyek alapján az Egyesült Királysági minisztereket az Európai Parlamentbe hívják, azért, hogy beszámoljanak és számot adjanak az ajánlástól való eltérésről. A kormányunk eddig nem értette ezzel egyet, azt mondta, hogy nem fogja ezt megtenni, azonban lehet, hogy erre rákényszerítik majd. Ez az egyik kérdésem, hogy ez lehetséges-e, illetve tudni szeretném a többi nem eurózóna ország álláspontját, akiknek nincs optáltjuk, mint nekünk, azonban kötelezettség terheli őket, hogy fogadják el az eurót, vezessék be az eurót akkor, amikor a kritériumoknak már megfeleltek. Nem látok semmilyen más kérést, felszólalási kérést ebben az esetben. Taszkoszki úré a szó ismét. Andrew, hogyha jól értettem, és ettől is nehéz a helyzet, hiszen mit is készítünk? Pervas Berenc jelentéséhez, és nem pedig a rendelethez készítünk egy véleményt, ez pedig azt jelenti, hogy akár szeptemberben is szavazhatunk a Pervas Berez jelentésről, azonban, hogyha a rendeletet befolyásolni akarjuk, akkor ugye ez kényessé teszi a kérdést, nehezíti a dolgokat, hogy a véleményünk befolyásolja majd a rendeletet, ez már egy másik kérdés. A tegnapi napi információ az volt, hogy az első olvasatbeli megállapodás felé haladnak, elég közel állnak ehhez a megállapodáshoz, de lehet, hogy ezt még korrigálnunk kell, hiszen a végleges eredményről nincsen tudomásom, de hogyha jól tudom, mégis az első olvasatban ezt megpróbálják lezárni. Lehet, hogy minél gyorsabban szavazni akarnak majd erről a véleményről, lehet, hogy még Strasbourgot megelőzően. De ahogy mondtam, az eljárás rendben nem ez a feladatunk, nem a rendeletről készítünk véleményt, hanem a Pervas Berenc jelentésről, és itt a parlament álláspontjáról. Természetesen ez még megnehezíti, még jobban megnehezíti azt, hogy Galtieri úr irányát kövessük, hiszen hogyha az egész európai szemeszter logikáját akarjuk megváltoztatni, akkor ezt még inkább megnehezíti ez a dolog. Hozzáfoghatunk ehhez, azonban a döntés már megszületett a rendeletről, ugye tegnapi nap folyamán, és így teljesen hiába való lesz az erőfeszítésünk. Tehát először is nézzük meg, tudjuk meg, hogy megállapodtak e vagy sem, és aztán nézzük meg, a saját szakbizottságunkban hogyan lépjünk tovább. Hiszen, hogyha megállapodás született, akkor van értelme annak, hogy megpróbáljuk az egész kérdést felgyorsítani, és akár júliusban szavazni. Ha azonban nem állapodtak meg a tegnapi nap folyamán, akkor lehet, hogy valóban föl kéne egy kicsit gyorsítani ezt a folyamatot, és formális kapcsolatokat kell kialakítani a jelentéstevővel, és formálisan is elmondani az álláspontunkat, hiszen ez lenne a következő lépés. De, ahogy mondtam, először is meg kell tudnunk, hogy mi történt a tegnapi nap folyamán, és ezután hozunk majd döntést a következő lépéseket illetően formálisan elég nehéz lesz hatást gyakorolni az egész folyamatra, különösen azért, mert hogyha az európai szemeszter logikáját próbáljuk megváltoztatni, ahogyan eh, Gualtieri úr javasolta, akkor ez egy elég nehéz ügy lesz. Nos, Nézzük, az ütemtervet meg kell határoznunk. Úgy tűnik, hogy nem teljesen tőlünk függnek a dolgok, de nézzük. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik ebben a folyamatban. Szeptember 12-én dönt majd az ECON szakbizottsága, tehát hogyha hatást akarunk gyakorolni erre az egész folyamatra, akkor most júliusban kell lépéseket tennünk. Hogyha egyetértenek velem, akkor azt javaslom, hogy Tűzzük napirendre július 12-ére ezt a kérdést, hogyha ez változik, hogyha új információk kerülnek birtokunkba, akkor ezt majd mi is megváltoztathatjuk ezt a dátumot. Galtieri úr. Nos, úgy tűnik, hogy az európai szemeszter rendelet a hat javaslat elfogadása után igazából elveszti értelmét, hiszen az egész inkább az időzítésről szól, illetve a vezetésről. Azonban a gazdaságirányítási csomagban jó pár olyan dolog szerepel, amelyek nagyon is fontosak, jelentőségteljesek, ezért vissza kell térnünk az európai szemeszter magatartási kódexéhez szerintem, amikor a ütemtervet próbáljuk meghatározni. Ez pedig azt jelenti, hogy látjuk majd, hogy az első olvasatbeli elfogadás után, az a gazdaságirányítási csomag elfogadás után megnézzük, hogy e- van-e ennek értelme vagy sem. Igen, de fölmerül az is, hogy a véleményen mennyire messze juthatunk el, hiszen a véleménynek az a célja, hogy a Berez jelentéshez kommentárt fűzzön. Természetesen ebbe az irányba is elléphetünk, de kérdés, hogy milyen mértékben. Scusate, Elnézést kérek. Arra kívánok rámutatni, a, valami olyasmire, amiről tegnap szó volt. Ez pedig a rendelet értelmezésével kapcsolatos. Perez asszony elmondta, hogy szerintem nem okoz semmilyen problémát, az, hogy az ECON döntésére csak szeptemberbe kerüljön sor, tehát akkor határozzanak erről. Ez pedig kellő időt biztosít számunkra, hogy szeptember 12-éig kialakítsuk és elfogadjuk a saját véleményünket. Nem tudom, hogy Trakowski úr mit gondol erről. Tehát tegnap este beszéltem Perez asszonyjal, jó pár kérdésről tárgyaltunk, többek között erről is, és azt javasolta, Perez asszony, hogyha erre szükség van, akkor az ECON szakbizottsága esetleg elhalasztja a döntését szeptemberig, szeptember végére, és így lehetőségünk nyílik, hogy szeptember 12 ig kialakítsuk álláspontunkat. Tehát ugye másról beszéltünk Perez asszonyjal, de érintettük ezt a kérdést is. Nem tudom, hogy mi a véleménye Tauszki úrnak erről. Esetleg elhalaszthatjuk ezt a kérdést szeptemberig? Trasferire a settembre va bene Tarkovsky? Bene, così allora mi pare che si può decidere, abbiamo più tempo di riflessione. Bene, noi adesso avremmo ancora... Tehát így akkor a későbbiek folyamán hozhatunk majd döntést erről a kérdésről. a következő napi rendi pontot. A tanács hivatalban lévő elnöksége Ezelőtt azonban szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a következő ülésünk a következő ülésünkre július 4-én kerül majd sor, 7 órától, este 7 órától fél 9-ig. a lengyel elnökség részvételével. Ez a szakbizottságunk, a, illetve a szakbizottságunk következő rendes ülésére pedig július 11-12-én kerül majd sor. Most pedig megvárjuk Győri asszonyt, aki 11 órakor érkezik hozzánk. Kérek mindenkit, hogy maradjon itt hiszen nagyon érdekes dolgokat hallhatunk majd tőle a magyar elnökség eredményeiről. Eljött a szakbizottságunkba az elnökség legelején, és azt hiszem, hogy nagyon érdekes lesz meghallgatni azt, hogy az egész fél évről mi a véleménye. Tehát akkor egy 10-15 percet várnunk kell.

Allora, riprendiamo la seduta e... Akkor, kedves kollégák, azt javaslom, hogy folytassuk az ülést, és sok szeretettel köszöntöm Győri Enikőt. Ő mindannyiunkat nagyon jól ismer, hiszen képviselő volt az Európai Parlamentben, most a magyar kormányban tölt be felelős pozíciót és a magyar elnökség alatt ugye többször is találkoztunk, itt is és Magyarországon is. Győri eh, Enikő már az eh, elnökség elején ellátogatott ide a szakbizottságba, és bemutatta a magyar elnökség eh, programját. Most pedig az elnökség végéhez közeledve újra ellátogatott hozzánk, és hát beszámol majd nekünk arról, hogy milyen eredményekkel zárul a magyar elnökség. Az AFKO szakbizottság ugye nagyon sokat foglalkozott a fontos témákkal, a Gualtieri jelentés, a szerződések reformja volt az egyik téma, aztán más témákban is hallottuk a véleményünket, de most megadom a szót Győri Enikőnek, és aztán utána lesz időnk kérdéseket is föltenni. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy ilyen kedvesen üdvözölt. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számomra újra ebben a szakbizottságban fellépni. Most angolul folytatom a hozzászólásomat. Nagy meg, megtiszteltetés és nagy öröm angolul besz, ö, olaszul beszélni. You may remember that. Tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk újra. Emlékeznek rá, januárban itt jártunk Martonyi miniszter úrral, és beszéltünk az e-, magyar elnökség ügyeiről, és úgy döntöttünk, hogy visszajövök és beszámolok az eredményekről, a magyar elnökség eredményeiről. Szeretnék néhány általános megjegyzést tenni, és Martonyi úr vonalvezetését követem, amelyet már megismerhettek januárban, a végén pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Emlékeznek bizonyára rá, hogy a magyar elnökség egy nagyon egyszerű mottót választott magának, erős Európa. És a, hozzátettük azt is, hogy emberi arccal és valóban ezt az emberi aspektust megpróbáltuk beépíteni a politikánkba, és minden szakpolitikánk intézkedésünk arra irányult, hogy Európa erősebb legyen. Azt is megígértük, hogy az elnökség vezetése során megpróbálunk eh, parlamentbarát elnökség lenni, és eh, remélem, hogy eh, önöknek meggyőződésévé vált, hogy ez valóban egy parlamentbarát elnökség volt, nem csak a kötelező konzultációkat tartottuk meg, és nem csak a jogalkotásról beszéltünk, hanem az intézményközi kapcsolatok javításáról is, és én azt gondolom, hogy eh, itt eh, is sikerült eredményeket eh, elérnünk. Nem csak azért volt ez így, mert én magam is képviselő voltam, mindig érdekes egyébként és hasznos is hogyha az ember az egyik oldalról átül a másikra, mert akkor tökéletesebb képet kap a e, munkáról, e, hanem azért is volt ez így, mert az egész kormány, az államtitkárok, a miniszterek e, ilyen hozzáállással akarták vinni ezt az elnökséget, és megpróbáltak konzultálni a parlamenttel, megérteni a parlamentet, mert egész egyszerűen felfogjuk a parlament fontosságát, az új intézményes kereteket, amelyek a Lisszaboni szerződéssel léptek hatályba. Tehát bennünket az erős Európa és a parlament barát Európa, illetve elnökség Eh, eszméje, elve vezetett, egész egyszerűen jobb eh, intézményközi kapcsolatokat szerettünk volna elérni. Mit eh, jelent az erős Európa, erős valutát, erős intézményeket, amelyek együttműködnek, és erős közös szakpolitikákat? Ebben a szakbizottságban nem akarok a részletekről beszélni, de azt gondolom, hogy a gazdaságirányítási megállapodás iránti elkötelezettségünk megerősítette a közös valutát, amikor a energiáról, kohéziós politikáról, közös agrárpolitikáról volt szó, akkor azért foglalkoztunk ezekről, ezekkel a kérdésekkel, mert úgy gondoltuk, hogy az Európai Unió erősebbé válik, ha erős szakpolitikákat folytat, és a belső ereje az Európai Uniónak mindannyiunkat versenyképesebbé tesz. Nyilván nem az én tisztem egy végértékelést adni erről az elnökségről, mert még van 15 napunk. Mondhatják azt, hogy a 15 nap semmi, de ebben az esetben ez nem lenne igaz, mert éppen ma egy rendkívül fontos trialógus tartunk a hat jogszabályos gazdasági csomagról, és a tanácsban is pénteken fogunk beszélni a horvát csatlakozásról, az Európai Bizottság pedig benyújtotta a e, közös álláspontnak a vázlatát, túl korai lenne még, hogy ezekről beszéljek, nincs e, kristálygömböm, nem tudom megmondani, hogy mi lesz ennek az ügynek a végkimenetele, ugyanakkor köszönöm ennek a háznak, hogy már a kezdetektől fogva támogatta a horvát tagságot, és ezt felhasználva mi is tudtuk ezt az ügyet előrevinni. Már az elnökség elejétől a hatos csomag előadóival kapcsolatba léptünk, és a parlament álláspontját már a tanácsba tudtuk ismertetni, mielőtt egyáltalán a parlament álláspontja véglegessé vált. Lenne még egy általános megjegyzésem, mindannyian emlékszünk rá, hogy ez az év parlamenti csalódással kezdődött. Én eh, együtt éreztem teljes mértékben önökkel, mint volt eh, képviselő, de a gazdasági irányítás és gazdasági válaszintézkedések megfogalmazása során a parlament úgy érezte, hogy őket kizárták a legfontosabb döntéshozatali folyamatból. A magyar elnökség eh, próbált eh, próbálta hangsúlyozni a közösségi módszer fontosságát és azt gondolom, hogy most eh, egy sokkal egészségesebb, intézményes eh, elrendezés alakult ki, sikerült talán ezeket a félelmeket csillapítani. Hadd kezdjem tehát akkor a szerződés módosítással, amelyel kapcsolatban önök januárban egy kérdést tettek fel Martonyi miniszternek, és azt gondolom, hogy ezen a területen egyértelmű haladást értünk el, ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy ezt az ügyet nem az elnökség vitte, hanem az elnökség itt csak egy átfogó Eh, egy elemét adta ennek az átfogó csomagnak, amely valójában a gazdasági válságra akart eh, reagálni, és ahol az Európai Tanácson kívül a Parlament és az Európai Bizottság is fontos szerepet játszottak önnek személy szerint, elnök úr, és ennek a bizottságnak is köszönöm az együttműködést. Voltak nehéz pillanataink februárban, márciusban, egészen addig, amíg a parlament meg nem hozta a döntését, a raportőrökkel kapcsolatban voltunk, és eh, én személy szerint örültem annak, hogy eh, a parlament eh, végül is egy pozitív állásfoglalást fogadott el, ez hozzájárult a, ahhoz, hogy az Európai Tanácsban is, tanácson is átmenjen a szerződésmódosítás az elnökségünk is szerepvállalásával, valamint a parlament szerepvállalásával sikerült egy fontos mondatot be tenni az európai stabilitási mechanizmus szövegébe, miszerint az Európai Parlamentet folyamatosan tájékoztatni kell, be kell vonni az európai stabilitási mechanizmus működésébe. Azt gondolom, hogy ez az egyik győzelme volt a közösségi módszer barátainak. Ez tehát egy fontos eredmény. A másik dolog, amit a miniszter úr itt említett januárban, az a, az állampolgársági kezdeményezés, ügye volt, a spanyol-belga-magyar elnökségek közös sikeréről van szó. Mi szerény szerepet játszottunk ebben, mert az alkú már még a, az elnökség hivatalba lépése előtt megköttetett, ránk már csak az aláírás maradt, ez februárban történt meg, és azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő az európai polgárok demokratikus szerepvállalásában. Noha a rendelet már hatályba lépett, gyakorlatilag csak egy évvel később érvényesülhet az első állampolgári kezdeményezést 2012. április 1-én lehet elindítani, addig kell, hogy megszülessenek a nemzeti intézkedések, amelyek szükségesek a, az új eszköz tényleges működtetéséhez. Ami a kartát illeti, Ott mi az alapvető jogok kartájának első értékelését végeztük el, és mindig is kitartottunk az alapvető jogok fontossága mellett. Az Európai Bizottság közreműködésével készítettünk egy um, értékelést uh, a uh, karta érvényesüléséről, és uh, május 23-án elfogadtunk egy tanácsi végkövetkeztetést, ami remélhetőleg majd egy éves rutinná válik, tehát a karta érvényre juttatásának állásáról egyfajta ilyen állásfoglalás az egyik prioritásunk az volt, hogy csatlakozzunk az emberi jogok egyezményéhez. A belga elnökség alatt ez már elkezdődött tárgyalás, mi magunk három, elnökség, három tárgyalási fordulót tartunk. A, az utolsó az június 20-án és 24-én 20 és 24-e között lesz. Ezek szakértői szintű tárgyalások, és közös erőfeszítéseink, nagyszerű együttműködésünk a bizottsággal és a, a tanácssal hozzájárult ehhez a, az előre haladáshoz. Üdvözöljük a parlament szerepét ebben a munkában, és azt is, hogy az Európa Tanács parlamenti eh, közgyűlésén eh, részt vesznek, Eh, amikor majd kiválasztják az Európai Emberi Jogi Bíróság új eh, bíráját. Ezt a Ezt tehát eredménynek tartjuk, és örülünk, hogy önök is eh, elkötelezettek voltak emellett. Akkor most hadd beszéljek a parlament és a tanács közti horizontális kérdésekről. Amikor a saját napirendünket összeállítottuk, és, és amikor előkészítettük a munkákat, mindig a polgárokat próbáltuk középpontba helyezni. Ugyanakkor rá kellett jönnünk, hogy az intézményközi kapcsolatok problémássá váltak. Emlékszünk a tavalyi végi költségvetési tárgyalási nehézségekre, és eh, mivel nem rettentünk meg a nehéz feladatoktól, úgy döntöttünk, hogy eh, ezt az intézményközi kapcsolatot eh, megkönnyítjük. Tudatában voltunk ennek a kérdésnek a nehézségeivel, Néhányan megpróbáltak elbátortalanítani bennünket, de amikor a parlamenttel tárgyaltunk egyes jogalkotási anyagokról, azt láttuk, hogy noha a tartalmi kérdésekben egyetértünk, a szerződés különböző értelmezései miatt mégsem tudjuk elérni mindazt, amit terveztünk. Az európai polgárok, illetve a világ polgárai fütyülnek arra, hogy mi meg tudunk-e állapodni egy kérdésről, azért, mert vannak vagy éppen nincsenek korrelációs táblázatok, nem nagyon érdekli őket, hogy delegált aktusokkal, vagy végrehajtó aktusokkal operálunk, nem is értik, hogy mit jelentenek ezek a kifejezések. Egész egyszerűen csak azt látják, hogy az Európai Unió képtelen a döntéshozatalra. A helyzet olyan súlyossá vált, hogy lépni kellett, ezért is kezdeményeztünk egy tárgyalást, amely a parlamenti részről Léne úr elnökletével zajlott. Nagy parlamenti pártok részt vettek a parlament tárgyaló küldöttségében, és három fontos kérdéssel eh, kezdtünk el foglalkozni, a korrelációs táblázatokkal, a parlament részvétele nemzetközi konferenciákon és a parlament hozzáférése bizalmas anyagokhoz és információkhoz. Eh, ez a három kérdés az, ami a parlament szempontjából életfontosságú. Ez a három dolog akadályozta meg, hogy eh, bizonyos tételes kérdésekben megállapodhassunk, és ezek azok a kérdések, amelyek vonatkozásában az Lisszaboni szerződés változásokat hozott, például konkrétan a nemzetközi konferenciákon való részvétel kérdésében, tehát mindenképpen hozzá kellett igazítani a parlament megnövekedett hatásköreihez az eljárásokat. A parlament noszogatására nagyon kemény munkát kezdtünk el a tanácson belül, és elkezdtük megvitatni azt, hogy hogy a parlament hogy, vehes, hogy vehet részt majd a több éves pénzügyi keret megtárgyalásában is, mert tudjuk, hogy ez majd meghatározza az elkövetkezendő két év politikai menetrendjét is. A parlament szerepe megnövekedett, itt egy beleegyezési vagy jóváhagyási jogkört kapott a parlament, és mi magunk pedig tisztázni szerettük volna az eljárást akkor, amikor az Európai Bizottság júniusban júniusban benyújtja az anyagát, akkor önök azonnal elkezdhetik a munkát, és nem kell ezt a, az eljárási, bonyolult eljárási kérdéseket feszegetni. Tehát hosszú tárgyalásokat követően sikerült a tagállamok körében ezt a, az egyetértést kialakítani. Akarok hagyni önöknek időt arra, hogy válasz, hogy kérdezhessenek, eh, és hozzászólhassanak ezekhez a témákhoz, ami a bizalmas információkat vagy titkos információkat illeti, egyértelmű volt, hogy a parlamentnek hozzá kell férnie bizonyos anyagokhoz Bulgária és Románia Schengeni csatlakozásával kapcsolatban. Erről volt a múlt héten egy szavazás a parlamentben, illetve volt egy belügyi és igazságügyi miniszteri egyeztetés is, ahol nem könnyen, de sikerült meggyőzni a minisztereket arról, hogy a parlament hozzáférhessen ezekhez a bizalmas iratokhoz. Ugyanakkor nem elég, hogyha egyes kérdésekben tudunk eh, ilyen eh, betekintést biztosítani, hanem egy általános eh, megoldásra és általános érvényű megoldásra is szükség van. Ezért is neveztünk ki szakértőket, akik keményen dolgoznak azon, hogy egy általános érvényű megállapodás megszülethessen. Mint ahogy önök is tudják, a tanácsnak nagyon szigorúak a szabályai, és tudomásom szerint az önök bürója szintén hozott egy fontos döntést, és ennek értelmében megteremtik majd azt, hogy ugyanazok a biztonsági rendszabályok lépjenek itt is érvénybe, mint amelyek már a tanácson belül érvényesülnek, és így könnyebbé válik a titkos iratokba való vagy betekintés. Van még egy függő kérdés, ami bonyolult vagy nehéz, az eh, a biztonsági átvilágítás kérdése. A parlamenten belül teljesen más, hogy állnak ez az egész ügyhöz, mint az egyes eh, tagállamokban. Van olyan eh, képviselő, aki át lett világítva biztonsági szempontból, más tagállamokban erre nincs szükség, tehát az ő, ő képviselők semmifajta screeningen nem mentek át, valamifajta valami fajta modus vivendit kell kialakítani, remélhetőleg a lengyel elnökség során sikerül majd ezt az egész ügyet lezárni. Ami a parlament részvételét illeti a nemzetközi konferenciákon, a tanács elengedte azt a feltételt, hogy a tanácstól előzetes jóváhagyásra legyen szükség Mindössze annyit kér el a tanács, vagy vár el a tanács, hogy ne négy, hanem kettő héttel előbb küldje el a tárgyaláson résztvevő képviselők listáját. Emellett egy konzultációs rendszerben is megállapodtunk az európai képviselőkkel annak érdekében, hogy a belső koordinációs ülésekről is beszámolhassunk önöknek, és hogy ott is figyelembe vegyék az Európai Parlament álláspontját. A Koreperen belül pedig egy döntés született, Léne úrnak átadtam ezt az anyagot múlt héten Strasbourgban. A parlament tárgyaló csapatával találkozunk itt a kis plenáris idejében, vagy ideje alatt. Ami a korrelációs táblázatokat illeti, szerintem ez az a téma, amely leginkább nehézé teszi a jogalkotási munkát. Itt a helyzet a következő. Van egy 2003-as intézményközi megállapodás a három intézmény között, amely azt mondja ki, hogy a korrelációs táblázatok használatát, alkalmazását bátorítani kell. Decemberben a parlament elnöksége úgy döntött, hogy olyan irányelvet nem lehet elfogadni ebben a házban az együttdöntési eljárás során, amely nem tartalmaz korrelációs táblázatokat, amely azt jelenti, hogy az Európai Bizottság és Parlament megállapodott arról, hogy kötelezőek lesznek ezek a korrelációs táblázatok. Azóta a jogalkotási munka rendkívül nehézé vált, mert a tanács nem részese ennek a megállapodásnak, és eh, a tagállamok számára elfogadhatatlan az, hogy eh, a parlament eh, valamit kötelezővé tesz számukra oly módon, hogy abban ők nem vehettek részt. Elkezdtük a tárgyaló csapattal a tárgyalásokat, két javaslatot készítettünk a tagállamok számára, a tagállamok nem tudták elfogadni ezeket a kompromisszumos módosítókat. A bizottsággal, illetve a tanács főtitkárságával együttműködtünk mindvégig. Ugyanakkor ebben a nehéz helyzetben, amikor is a parlament kötelezővé akarta tenni a korrelációs táblázatokat, számunkra igen bonyolult volt az előrelépés, mert egész egyszerűen a hangulat olyan volt, hogy nehezen lehetett meggyőzni eh, a tagállamokat arra, hogy egyáltalán eh, hajlandóak legyenek eh, erről a témáról beszélni. Volt olyan szakasz a tárgyalásnak, és amikor az elnökök értekezletén részt vettem, akkor is ez volt a benyomásom, hogy eh, a képviselők támogatták azt az elnökségi törekvést, hogy a joganyagok lényegére, tartalmi részére koncentráljunk, ne pedig a jogi, eljárásjogi aspektusokra. Tehát mindent megtettünk a kompromisszum érdekében, de nem sikerült egy általános móduszűendit kialakítani. Nagyon konkrét javaslatokat tettünk. E, a tehenek, e, szarvasmarhák beoszt, beoltásáról szóló e, anyaghoz korrelációs táblázatot javasoltunk, illetve illesztettünk be de nehéz elmagyarázni a lakosságnak, hogy a szarvasmarhákat azért nem, osz, nem oltjuk be egy nehéz betegség, el, egy veszélyes betegség ellen, mert nem tudtunk megállapodni korrelációs táblázatokban. Éknyelv eh, betegségről volt szó. Megállapodtunk abban is, hogyha a parlament eh, ezt a döntését felfüggeszti egy bizonyos időre, hogy a tanács el tudjon gondolkozni az ügyen, és valamifajta kompromisszumot kidolgozzon, és a hangulat pozitívabbá váljon, és így előre mozdulhassanak, vagy elfogadásra kerülhessenek azok az anyagok, amelyek most a korrelációs táblázatok hiánya miatt vesztegelnek, az összességében egy jó dolog lenne, tehát egy bizonyos dosszióval kapcsolatban elfogadtuk volna a korrelációs táblázatot, és azt követően pedig azt szerettük volna, hogyha a korrelációs táblázat benyújtási kötelezettséget felfüggesztenék a parlamentben, de ezt azonban az elnökök értekezlete elutasította. A múlt héten tettünk egy újabb javaslatot, erre még nem kaptunk választ. Egész egyszer, ott E, ott egy listát készítettünk azokról a joganyagokról, jogalkotási anyagokról, amelyek intézményes e, problémák miatt e, vesztegelnek a parlamentben, itt részint egy kétoldalas listáról van szó, részint a korrelációs táblázatok, részint pedig a különböző eljárási kérdések miatt vesztegelnek. Ezek olyan joganyagok és dossziék, amelyek amelyekről tartalmi megállapodás már megszületett, de nem e, sikerült mégsem elfogadni azokat e, eljárási okoknál fogva. Nehéz például a szegényebb országokban tanuló diákokat meggyőzni arról, hogy azért nem kapnak ösztöndíjat, mert nem sikerült megállapodni azért, e, a, nem, azért nem kaptak ösztöndíjat, mert nem sikerült megállapodni, hogy delegált aktusra vagy végrehajtó aktusra van szükség. Tehát ez egy intézményközi probléma, emiatt állnak az ügyek. Ugyanez a probléma a banántermelők szemben is eh, nem fognak kapni kompenzációt azért, mert van egy intézményközi eh, probléma. Nehéz lesz erről őket eh, meggyőzni. Azt hiszem, hogy nagyobb rugalmasságra lenne szükség, ez nagy segítséget nyújtana, és véleményem szerint mind a tanács, mind pedig az Európai Parlament felelős ezen a területen. Így tartalmi kérdésekben is előrelépés történhetne, és nem kellene várakoznunk, vesztegelnünk az intézményközi problémák miatt. És itt be is fejezem a bevezetőmet, hiszen azt hiszem így is már nagyon hosszasan szóltam. Teljes képet szerettem volna festeni az intézményi kérdésekről. Nos, akkor még röviden az átláthatósági, a transzparencia regiszterről. Tudom, hogy ez nagyon fontos önök számára. Egy parlamenti állásfoglalás született ebben a témában, és én is hozzászóltam a vitához. Tudjuk, hogy az intézményközi megállapodás aláírásra került a bizottság és a parlament között, és az elnökségi erőfeszítéseknek hála a tanács engedélyezte számunkra, hogy az aláírás után, az önök aláírása után politikai nyilatkozatot tegyen a tanács, és megkezdődhessenek a háromoldalú tárgyalások a tanács szerepéről a regiszter kérdésében. Nos, a parlamenttel eltér, illetve a bizottságtól is eltér a tanács véleménye, hiszen nem vagyunk kitéve lobby tevékenységeknek, ahogy ez a tagállamokat nagymértékben érinti, de nem a tanácsot. Tudjuk, hogy a parlament mennyire fontosnak tartja ezt az átláthatósági transzparencia regisztert. Egy levelet küldtünk az eljárás illetően, amely segítségével a többéves pénzügyi keret tárgyalásokba bevonhatjuk a parlamentet. Nem volt könnyű meggyőzni a tagállamokat arról, hogy ezt fogadják el, de miniszterelnökünk, Buzek úrnak, elnök úrnak levelet küldött a múlt héten, és ebben vázolta, hogy elnöki szinten mi történik, mi kell, hogy történjen, illetve a parlamenti képviseleti szinten is. Ez pedig azt jelenti, hogy az információhoz teljes mértékben joga van a parlamentnek, illetve kapcsolatot tartat, tartanak, tarthatnak az elnökséggel, illetve a következő trióval. Így minden szükséges információt megkap a parlament ahhoz, hogy megfelelően elvégezhesse a munkáját. Nagyon remélem, hogy a parlament elfogadja majd ezt a javaslatot, ezt az elnökségi javaslatot, amelyet a következő trió is támogat, és a Koreper is tudomásul vett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez volt tehát, amit elkívántam mondani önöknek azon kérdésekről, amelyek a szakbizottság területére tartoznak. El kell, hogy mondjam, nagy öröm volt számomra, hogy együtt dolgozhattam önökkel az elmúlt hónapokban, és természetesen az elnökségünk ugye véget ér, de remélem, hogy a parlamentbarát megközelítés megmarad majd a következő elnökségek idején is. Amit megígérhetek önöknek a magunk részéről, az az, hogy Magyarország továbbra is parlamentbarát tagállam lesz, hogyha nem is elnökségi tagállam. Köszönöm szépen, elnök úr! Grazie, signora Giori, delle sue parole, sua relazione. Köszönöm szépen! Győri Enikőnek. Köszönöm szépen ezt a részletes beszámolót, most pedig megadom a szót a kollégáknak, de mielőtt ezt megteszem, hadd mondjam el, hogy az a transzparencia regiszterrel én foglalkoztam, e, és a tanácsal is egyeztetünk ezzel kapcsolatban. Én persze megértem, hogy a tanácsnak ezzel kapcsolatban más az álláspontja, mint a parlamentnek. Mindazonáltal Vannak itt bizonyos fontos pontok, tagállamok és a tagállamok között, illetve a tagállamok, illetve a tanács között. Ez a dolog tehát folytatódik. És ez az, össz, az, az intézmények teljes átláthatóságát feltárja. A parlament igyekszik ugye most a tanácssal egy szintre kerülni. A, kerülni. a parlament képviseli a választókat, a tanács pedig a tagállami kormányokat. Természetesen e mögött rejlik egy szimbolikus aspektus is. Mi mindig úgy találtuk, hogy a magyar elnökség kifejezett érdeklődéssel fordul a parlament szerepe felé. Érdekes lesz látni, hogy a jövőben hogyan alakul a helyzet. Szeretnének hozzászólni többen, és Gurmai asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves volt kollega, tisztelt államtitkár asszony! Ugye Martin miniszter úr január végén járt itt az ön kísérletében, és azt gondolom, hogy meglehetősen fontos ügyeket vállalt be a magyar elnökség. Ugye a gazdasági kormányzás kereteinek kialakítása sikerült az 5 plusz 1 egyes csomag letárgyalásában maga a Magyar Köztársaság miniszterelnöke is részt vett. Ami nagyon fontos, hogy a fél év alkotmányügyi vonatkozásaiban, kérdésében és feladataiban az alapszerződés módosítása ügyében ügyében miniszter úr úgy vélte, hogy a jelen gazdasági körülmények között az alapszerződést csak kis, világosan, körülhatárolható mértékben szabad módosítani, és ezt a lehető leggyorsabban végre kell hajtani, hiszen ez adhat világos jelzést a közvélemény és a piacok felé. Én azt gondolom, hogy ez sikerült, tehát igenis eh, miniszter úr, eh, amit ígéretet tett, eh, valóban be is tartotta. Örülök, hogy államtitkár asszony megemlítette az európai polgári kezdeményezést, szabályozásnak életbelépését. Alain Lamassur képviselőtársammal én voltam ennek a jelentéstevő itt az AFKO bizottságban, Gerald Hefner és Diana Wallis petíciós bizottságban segítették ezt a, az ügyet. Kétségtelen tény, hogy a horvát csatlakozással kapcsolatosan fontos ez a június 10-i pozitív fejlemény. Én nagyon fontosnak tartom, hogy 24-én, 25-én a brüsszeli uniós csúcson meghozzák a végleges döntést a szerződés aláírásának és csatlakozásának dátumáról. Ez számunkra rendkívül fontos, azt gondolom, hogy igenis ez egy siker történet. Az Euro Plus paktumról mindenképpen úgy gondolom, hogy mivel ez kiegészíti a stabilitási és növekedési paktumot, illetve az EU hivatalos közös gazdaságpolitikáját, az Európa 2020 stratégiáját, fontos, hogy a nemzeti, hogy a nemzeti gazdaságpolitikai célok ne kerüljenek ezekkel összefüggésbe, tehát fontos az, hogy 23 tagállam számos területen önkéntes vállalásokat tett, ugye a versenyképesség előmozdítása, foglalkoztatás ösztönzése, államháztartás fenntarthatóságának fokozása, illetve a pénzügyi stabilitás megerősítése. Tehát én mindenképpen ezt fontosnak tartom. Sajnálom, hogy Magyarország e, ebben e, ehhez végül is e, nem csatlakozott. Kérdésem lenne, hogyan látja államtitkár asszony az izlandi csatlakozás további útját, hogyan látja a Schengeni bővítés alakulását, ez ügyben itt jelentős vita volt, kaphat-e szeptemberben zöld lámpát Románia és Bulgária, illetve Budapesten volt egy nagyon sikeres Afrika-Karibi csendes óceáni közgyűlés, amiért külön köszönet, mert ez egy, azt gondolom ez egyik legnagyobb szabású rendezvénye volt a magyar elnökségnek, és hogyan értékele Budapesten tartott koszák ülést. És egy csöndes mondat, ugye múlt héten egy képviselőtársam föltette a kérdést, ugye az abortusz kampány progress pénzből történő finanszírozása kapcsán. Én nagyon bízom benne, hogy félreértésről volt szó, a téma már önmagában is sajnálatos, de valóban gond az, hogyha nem használjuk fel jól az EU-s pénzeket, mert ugye ez egyfajta bizalomvesztéssel jár. Én bízom benne, hogy megértik egymást a bizottsággal, és ez az ügy nyugtatóan rendeződik. Én köszönöm államtitkár úr, államtitkár asszony személyes elkötelezettségét ebben. Azt kell mondjam, hogy az egész elnökség alatt meg lehetett találni. Köszönet a csapatának, mert azt gondolom, hogy profi munka volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gurmai asszonynak a hozzászólását, és megadom a szót Prók úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Megemlítette az alapjogi karta megvalósítását. Ahogyan ön is tudja, három ország, Egyesült Királyság többek között optáltot kapott ebből a kartából, és a cseh köztársaság esetében a Lisszaboni szerződés aláírása forgott kockán. Vannak olyanok, akik az alkotmányos ügyekről, európai alkotmányos ügyekről sokkal többet tudnak, mint én, azonban úgy gondolom, hogy semmi értelmük sincs az optáltoknak, azért, mert a Lisszaboni szerződés kötelezővé teszi a megvalósítást. A bizottságot, illetve az elnökségből három elnökséget is megkérdeztem, alkotmányos szakértőket, és soha nem kaptam kielégítő választ, néha pedig egyáltalán nem kaptam választ erre a kérdésre. Tudom, hogy a karta egyes tartalmi kérdéseit bevezették tagállamokban, azokban is, ahol opt-out van érvényben, más útvonalon vezetik ezeket be, nem a rendes jogalkotás keretében, de nem erre vonatkozik a kérdésem, hanem a karta megvalósítása esetében érvényese az optát, vagy pedig teljesen érvénytelen, értelmetlen. Sajnálom, hogy mindig ehhez a kérdéshez ragaszkodom, de eddig még nem kaptam rá választ. Köszönöm. Duff. Taffur következik. Miniszter mondja, eh, nagyon örülök, hogy ön itt van, és eh, szeretnék köszönetet mondani önnek a munkájukért. I do. A liberálisok nevében nagyon keményen dolgoztak, ezt köszönöm tehát. Tudom, hogy némileg frusztráltan érzik magukat azért, hogy esetleg nem sikerült még többet elérni az elnökség alatt. Ez minden elnökség esetében így van, úgyhogy ne érezzék magukat diszkriminálva. Valóban egy olyan időszakot élünk, ahol ellentmondásos erők vannak érvényben a Lisszaboni szerződés ellenében, és ugye most kezd leesni az, hogy miről is szól pontosan a Lisszaboni szerződés, most kezdik felfogni az emberek. Bronz úr megjegyzéséhez csatlakozva szeretnék egy megjegyzést tenni. A karta esetében nem csak arról van szó, hogy nem kifejezetten arról van szó, hogy az Egyesült Királyság opt-outot alkalmazott a karta esetében. Ezt nem teheti meg, hiszen a protokoll szabályozza az, az Egyesült Királysági Bíróságok szabadságát abban, hogy alkalmazza ezt a kartát a döntései során, a bíráskodás során a brit állampolgárokkal szemben, akiknek élvezniük kell a karta teljes védelmét. Tehát igazából nem helyes optátról beszélni ebben az esetben, bár tudom, hogy a brit kormány optáltként kezeli ezt a kérdést, de azt hiszem, hogy ez igazából félrevezető, félrevezethette ez bronzurat és akár, akárki mást is. Ami a korrelációs táblázatokat illeti, Egyértelmű az, hogy nagyon ragaszkodunk ezekhez, a megrögzötten ragaszkodunk a korrelációs táblázatokhoz, és természetesen itt a rugalmasság kérdése is fölmerül, de azt hiszem, hogy azért akarjuk ezeket a korrelációs táblázatokat, mert a jogalkotás hatékonyságát, illetve átláthatóságát szeretnénk növelni. Véleményem szerint jó pár esetben arról van szó, hogy a tagállamok hoznak döntést arra vonatkozóan, hogy mit kell tenniük az európai jogszabályok átültetése érdekében. Azonban nem hozzák nyilvánosságra a lépéseiket, illetve az erre vonatkozó terveket. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak itt a hiba, nem csak velünk van a gond, hanem a tanácsi kollégák is hibásak, hiszen makacsul ragaszkodnak ehhez, és ezzel gátolják a jogalkotási folyamatot. Ezen okokból kifolyólag. Egy kérdésem lenne, szeretném, hogyha kicsit pontosabban fogalmazna az eljárásrendről, amely a éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások megindítására vonatkozik, illetve az MFF tárgyalások és a saját erőforrások kérdéskor közötti kapcsolatra, hogyha utalna, szólna erről bővebben. A parlament ezt átfogóan kezeli, ezt a kérdést, megpróbálja értelmezni. Ezen kívül azt is gondolom, hogy a parlament azon kérése, hogy legyen egy parlamentközi konferencia, amelyen megnyithatnánk ezeket a kérdéseket, nem csak a nemzeti parlamentekkel, és nem csak a költségvetési bizottságokkal, tehát a nemzeti parlamentek költségvetési bizottságaival, de a költőbizottságokkal is. Ez nagyon fontos. Nem látom még a politikai megállapodást ebben. Hogyha nem vizsgáljuk az egész kérdést szélesebb nézőpontból, és nem vonjuk be a parlamentet. Hogyha ezek a tárgyalások csak az ECOFIN-ban zajlanak, illetve a pénzügyminiszterek szintjén, akkor nem fog működni, nem születik majd megállapodás. És arra leszünk kárhoztatva, hogy 2013 után is a jelenlegi pénzügyi keretet folytassuk, ez pedig véleményem szerint katasztrófa lenne. És végül A Lisszaboni szerződés értelmében 18 új tagja lesz a parlamentnek és mi a helyzet ezen parlamenti képviselők megválasztásával? Kahovszki úr következik. Köszönöm szépen, miniszterasszony, államtitkárasszony, hogy itt van, és úgy éreztük itt a parlamentben, hogy igenis önök parlamentbarát elnökség volt. Már kapott egy sor egyszerű kérdést, amelyekre nem kell, nem, nem, amelyeknek a megválaszolásához például az mff vel kapcsolatban nincsen túl nagy politikai bátorságra szükség, de hát persze ezek fontosak ugyanúgy, mint a korrelációs táblázatok. Azért hadd tegyek fel még néhány könnyű kérdést. Ö, Tudom, hogy diplomatikusnak kell lennie, és nagyon nehéz lesz megválaszolnia ezt a kérdést, de talán meg tudja tenni. A nemzeti, tehát a tagállami és az általános, illetve az állandó elnökség közötti kapcsolatról mi a tapasztalata? Tudom, hogy önnek diplomatikusnak kellene lennie, vagy kell lennie, de mondjon egy dolgot, amit szívesen javítana ebben a kapcsolatban. Ezt nagyon érdekes lenne látni. És ebből kiindulva azt gondolja-e, hogy a közös külös biztonságpolitikával kapcsolatos, az ezzel kapcsolatos pénzkiadásokkal kapcsolatos üléseken önök nem vettek részt, ez sajnálja-e, e, vagy úgy gondolja-e, hogy olyan döntések születtek, vagy olyan eljárásra került sor, amelyen az ön részvételére nem volt szükség. Ami pedig az európai szemesztert illeti, nagyon érdekes lenne hallani, hogy önök hogyan értékelik az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat, az Európai Parlamentnek a követeléseit, és ugye kértük azt, hogy vitázhassunk tagállamokkal itt a parlamentben az ő elkötelezettségeikkel, kötelezettségvállalásaikkal kapcsolatban a költségvetésben. Köszönöm. De jó, hogy nem hallja. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen. Miniszterasszony, szeretnék én is köszönetet mondani a magyar elnökségnek az kiváló együttműködésért. Hogyha vége lesz a magyar elnökségnek, jó lenne informális eszmecserét folytatni, hiszen az önök elnöksége egy nagyon nehéz időszakban került az önök elnökségére sor, nem csak a válság miatt, hanem a Lisszaboni szerződés végrehajtásában beállt izgalmas időszak miatt is, és az intézmények egymáshoz való kapcsolatai, egymáshoz fűződő kapcsolatait is most teszteljük, most nézzük meg, hogy ez milyen irányba indul el, hogyan alakul, hogyan tudunk megegyezni, konstruktív együttműködésre jutni egymással, hogy ez sikerül-e, vagy képesek vagyunk vagy, vagy, vagy nem vagyunk arra képesek, hogy, hogy ezt megtegyük, és játszmákat folytatunk és harcolunk egymással. A nemzeti parlamentek is fontos szerepet játszanak, és az európai intézményrendszerben is szerepet játszanak ezek. És most az elnökség alatt nyilván nem fog ez, ezekre a kérdésekre kitérni, de majd talán az elnökség lejárta után jó lenne informálisan arról beszélni, hogy hogy lehetne elkerülni az intézményi harcokat, hogy lehet eh, az érdemi eh, kérdésekre koncentrálni, de közben a parlamentnek ugye eh, harcolnia kell a jogaiért, és ezt meg is teszi, de közben koncentrál az érdemi kérdésekre is és néha felesleges támadások érnek bennünket a tanács részéről. Néha az a benyomásunk, hogy a Koreper nem olvasta még el a Lisszaboni szerződést. Most egy kicsit túlzok. Nyilván elolvasták, de nem szívükkel. Nem úgy, hogy ezt végre is lehessen hajtani. És ez az egyik oka a harcoknak. Azt is el tudom képzelni, hogy ebben a vegyes időszakban. Az egyik nehézség az volt az önök számára, hogy kompromisszumra jusson a parlamenttel, és közben a saját álláspontját is képviselni tudja a tanácsban, hogy tárgyalóképes maradjon. És ugye előfordult az is, hogy köztisztviselői pozícióban lévő diplomaták parlamenti képviselősdit játszottak. Nem tudom, hogy nem akarok itt most senkit okolni emiatt, de nem lehetett egyszerű ebben az atmoszférában dolgozni. Aztán, amit brit kollégám említett az alapjogi karta, kartával kapcsolatban, nos, ez a kérdés mindig arról arról azt mutatja, hogy Nagy-Britannia még mindig nem olvasta el az alapjogi kartát. Az alapjogi karta csak arra vonatkozik, amikor az európai intézmények az európai jogot alkalmazzák, tehát emiatt ebből az okból kifolyólag csak erre vonatkozik a karta, és az európai intézmények ellenőrzéséből nem lehet nemzeti szinten opt-outot kérni. Nagy-Britannia opt-outot kapott valamiért, amiből minden tagállam egyébként is opt-outot kap, mert ennek semmi köze nincsen a nemzeti törvényhozáshoz. Ezért küzdöttek. Köszönöm szépen, Galtieri úr kap tessék. Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Szeretném én is elmondani, hogy én is köszönettel tartozom önnek a munkájáért, és amit Brock úr elmondott, a magyar elnökség nehéz tapasztalatairól, azzal is egyetértek. A jelenlegi intézményi konstrukció, konstrukciót a Lisszaboni szerződés alapjaiban reformálta meg, és ez túlmegy bizonyos határokon nem csak a szerződés egyes rendelkezéseiről van itt szó, hanem Emellett szinte kopernikuszi forradalomra került itt sor. Ugye, be, ugye vége lett a pillérrendszernek, az Európai Parlament szerepe növekedett, az Európai Parlament közvetlen képviseli az állampolgárokat, és ez számos következményhez vezet, emellett itt van az állandó elnökség is, Úgyhogy láttunk bizonyos olyan nehézségeket, amelyek az új jogi keretből merültek fel, és amely jogi kerethez nekünk alkalmazkodni kellett, és amelyet alkalmaznunk kellett a jelenlegi helyzetre. A magyar elnökség véleménye érdekelne engem, először is az európai szemeszterről kérdeznék. Önök, a magyar elnökség foglalkozott ezzel néhány perccel ezelőtt, mi is itt a szakbizottságban ennek az európai szemeszternek a furcsa jellemzőivel foglalkoztunk, nincsen ennek egyértelmi, egyértelmű jogi alapja, ez gyakorlatilag egy magatartási kódexnek a megújításáról van szó, technikailag, minthogyha nem is létezne, de közben meg mégis létezik. Az ön véleménye szerint ezt az európai szemesztert hogyan lehet megfelelő jogi alapra helyezni. Például a 226-os cikk alapján. Ez azt jelenteni, hogy akkor ez az európai szakpolitikákkal is összefüggene, nem csak a stabilitási és növekedési paktummal. Egy másik érdekes kérdés, az én véleményem szerint az AFET tagjaként is érdekel ez engem, ami a 218-as cikket illeti, ez kizárja a parlamentet abból, hogy a véleményét elmondja bizonyos egyezményekkel, megállapodásokkal kapcsolatban. Az összes e, egyezmény, amelyek 100%-ban KKBP-re vonatkoznak, ezek közben a parlament egyetértését feltételezik, de közben vannak olyan egyezmények, amelyeket hibásan ezen cikk alapján fogadnak el, például a kiadatással kapcsolatban, vagy a kalózkodással kapcsolatban, vagy az Atlanta misszióval kapcsolatban. Ezeket közös biztonság és védelmi politikai döntésnek értelmezik. Nem mentem végig a e, szerződésen, de azt gondolom, hogy ezeknek e, az elfogadása akár illegálisnak is tekinthető. Hogyan látja ezt? Köszönöm szépen. Hefner úr, köszönöm szépen, e, elnök úr. Szeretnék nagyon röviden kitérni egy témára, mert a legtöbb témát már a kollégák feltették és látom, hogy nincs már túl sok időnk, az, európai, az állampolgári kezdeményezésre gondolok itt. Egy személyes beszélgetés során már utaltam arra, hogy az április, ennek az áprilisi elfogadásával még nincs lezárva ez a dosszié, az nincs a feladatnak vége, nagyon sok kérdés nyitva marad még, és kicsit aggodalommal figyeljük azt, hogy egyes tagállamokban a végrehajtási folyamat nagyon különbözőképpen folyik. Egyes tagállamokban még nem is világos, hogy hogy kifelelős ki ezért, vitatkoznak ezen, aztán ami az online aláírásról szóló rendeletben szerepel, azt egyes tagállamok úgy látják, hogy nem tudják végrehajtani, nem lehet náluk végrehajtani, mert náluk a nemzeti jogszabályokban más rendelkezések szerepelnek az internet használattal kapcsolatban. Aztán vannak olyan kormányok, amelyek azt mondják, hogy az ellenőrzés nem lehet szúró próbaszerűen végezni, hanem minden egyes aláírást ellenőrizni kell. Ez hatalmas bürokráciát jelent, és nagy, nagy időeltolódással jár. Ezt csak azért említem, önnek, hogy, hogy emlékeztesem arra, hogy itt a tanács részéről nagy koordinációs feladatokra van szükség. Amit a tanács, a parlament és a bizottság közösen elhatározott, azt a tagállamoknak úgy kell végrehajtaniuk, hogy egy egységes, polgárbarát, hatékony alkalmazás valósuljon meg a tagállamokban. Ezt szerettem volna még egyszer a figyelmébe ajánlani, hogy az e, fennmaradó idejükben, néhány hétben, héten e, kicsit próbáljanak ezen a folyamaton javítani. Köszönöm szépen, miniszter asszony, tessék öné a szó, várjuk a válaszokat ezekre a kérdésekre per il lavoro che lei ha svolto. És ugye mindenki eh, nagyon hálás volt a magyar elnökség munkáját. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon köszönöm a megjegyzéseket, illetve az elismerő szavakat a magyar elnökség nevében. Tisztelt elnök úr, ami a transzparencia regiszterre vonatkozó kérdését illeti, nos, már a bevezetőmben hangsúlyoztam, hogy nagyon fontosnak tartjuk ezt az átláthatósági regisztert, és üdvözöljük a parlament illetve a bizottság ezirányú kötelezettségvállalását megállapodást szeretnének kötni. A transzparencia regiszter témájában, illetve politikai nyilatkozatot kívánnak tenni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon pozitív lépés a tanács részéről, folytatni fogjuk ezt a munkát, és értékelni fogjuk, hogy hogyan is működik illetve meghatározzuk, hogy milyen következő lépésekre van szükség az átláthatósági transzpanceri regiszterben. Elismerő szavakat, ami a konkrét kérdéseit illeti ö, Izland ö, tekintetében. Június 27-ére tervezünk még tárgyalási fordulót folyamatosan a, tanácsi munkacsoportban dolgozunk azon, hogy, haladjunk az egyes tárgyalási fejezetekkel. Ha minden jól megy, akkor négy fejezetben tudunk nyitni, és hát vannak reményeink arra vonatkozóan, hogy zárni is, hiszen ugye egy EGT országról van szó, tehát az aki communautaire egy jó része az már nem kérdés tehát a közbeszerzési, az információs társadalom és média, a tudományos, tudomány és kutatás, valamint az oktatás és kultúra fejezetek azok, amelyeken biztosan hát nyitunk, illetve reméljük, hogy valamennyit közülük zárni is tudunk. Schengen. Ezt amikor mi átvettük az elnökséget, decemberben már nyilvános volt az a német-francia belügyminiszteri levél, ami alapján mi tudtuk, hogy itt nem fogunk tudni egy, tehát nem lesz meg a csatlakozás a román és bolgár Ria számára a magyar elnökség alatt, de egy percre nem adtuk fel, hogy az ügyet előmozdítsuk. És azt kell, hogy mondjam, hogy én egyrészt nagyon köszönöm a parlamentnek a pozitív munkát, a raportőrnek és azt, hogy egy nagyon pozitív határozatot fogadott el egy jó vita után múlt héten az Európai Parlament, ez igenis segített minket másrészt a tanácsban és nagyon sok háttérmunkának köszönhetően igenis azok az országok amelyek egyértelműen ellenezték és nem egy két tagállamról volt szó hanem legalább ötről azok most már egészen máshogy viszonyulnak a kérdéshez mindenki mindenkit jobban ért. Románia és Bulgária megértette, hogy milyen problémákat látnak ezek az ellenkező országok, és az ellenkező országok jobban megismerték, hogy valójában milyen óriási erőfeszítést tett Románia és Bulgária, így mondhattuk ki a múlt héten azt a tanácsban, hogy a két ország a Schengeni csatlakozás technikai feltételeit teljesítette. Ez óriási eredmény, erre január-februárban nem sok esélyünk volt. Kimondták, és még odáig is eljutottunk, hogy azt mondták, hogy legkésőbb szeptemberben visszatérnek a témára, ahol az én reményeim szerint lehet dönteni majd arról, hogy pontosan mi történik, van elképzelés menetrendről a mi javaslatunkat ami egy fokozatos nyitás volt februárban akkor még nem nagyon örültek neki most pedig látom hogy végül is ez lesz a megoldás. én abban bzom hogy gy ez az ügy ez tényleg a politikai szintű döntések megszületnek a lengyel elnökség alatt és a felek álláspontja rengeteget kötődött egymáshoz. Én ezt egyébként egy komoly elnökségi sikernek tartom, mert nagyon nem így állt ez a történet januárban a cosac acp közgyűlések azt gondolom hogy valóban értékes hozzájárulást adtak az elnökségi munkához és a cosac on is miniszterelnök úr is részt vett és egy nagyon jó eszmecsere volt a nemzeti parlamentek illetve az európai parlamenti képviselők részvételével ahol, ahol rengeteg kérdést kaptunk és azt hiszem hogy egyértelművé vált hogy mi az az erős európa kép amelynek megvalóstásáért a magyar elnökség dolgozik. A pro-life kampányunkra pedig a következőt tudom mondani. Pénteken adtunk is ki egy nyilatkozatot, illetve készül az Európai Bizottság vonatkozó főigazgatóságának a válaszlevél. Ezt egy mi jogi technikai kérdésként kezeljük. Tehát egy valóban folyt egy pro-life kampány Magyarországon, ami arról szólt, hogy adjuk meg az esélyt a magzatnak is nem arról szólt, hogy most abortusz így vagy úgy. Magyarországon nem változott az abortusz szabályozás, de azt igenis a magyar kormány egy esélyegyenlőségi kérdésként kezeli, hogy a magzatnak is legyen esélye, és legyen esélyük azoknak a pároknak, akik gyereket szeretnének örökbe fogadni. Mert hogyha az abortusz van, akkor nekik kevesebb esélyük van ahhoz, hogy nem lehet gyerekük, hogy mégis örökbe fogadhassanak. Igenis, ez az esélyegyenlőségnek egy szélesebb értelmezése, és egy, azt gondolom, hogy ebben az esetben is lehet ezt alkalmazni. Az más kérdés, hogy arról van most egy jogi technikai vita az Európai Bizottsággal, hogy ez belefér-e a Progress programba. Hogyha ebből az egyeztetésből, amelyik elkezdődött a magyar kormány és a bizottság között, az jön ki, hogy, hogy nem fér bele ebbe a programba, akkor le fogjuk vonni a megfelelő következtetéseket, és a problémát rendezzük. Úgyhogy én szerettem volna mindenképp itt elmondani, hogy milyen összefüggésben gondolkodik erről az ügyről a magyar kormány. Bronz képviselő úr kérdését részben köszönöm Brok képviselő úrnak, ő meg is válaszolta Ugye itt uh, tudni kell, hogy az Egyesült Királyság, oh, I should switch into English, sorry. Um, so the UK and Poland... Uh... Az Egyesült Királyság és Lengyelország optátot kapott a kartából, és a cseh köztársaság pedig későbbiekben kérte ezt az optátot. Az Európai Tanács azt mondta, hogy a cseh optátot tal a következő szerződési módosítás során kell majd foglalkozni, amikor Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz. Tehát ez még mindig egy függőben levő kérdés, és egy dolog azonban biztos, egy teljesen más jogi aktusról beszélünk majd, nem szabad a csatlakozást összekeverni, egy új ország csatlakozását összekeverni egy más, másik szerződési módosítással bár a kettőre egy időben kerül majd sor. Tehát remélem, hogy a horvátországi csatlakozásokat le tudjuk majd zárni, és az aláírás, ami ugye e, jó pár hónapokat vesz igénybe, hiszen egy technikai e, kérdésről van szó, a jogi szöveget kell előkészíteni. Remélem azonban, hogy a lengyel elnökség alatt erre majd sor kerülhet, és nagyon remélem, hogy jó megoldást találunk majd, vagy találnak majd erre a további szerződés módosítási kérdésre, amennyiben erre szükség lesz. Daffur, köszönöm szépen a kérdését. Igazából nem érzem frusztráltnak magam. Egyszerűen azt gondolom, hogy a kölcsönös felelősségeinket föl kell ismerni. Hatékonynak kell lenni, és tartalmi kérdésekkel kell foglalkozni, hiszen ezt várják tőlünk az európai állampolgárok. Nagyon érdekes az, hogy amikor a jelentéstevőkkel foglalkoztunk, jelentéstevőkkel együtt dolgoztunk, illetve a különböző bizottságokkal, akkor mindig megtaláltuk az, a modus vivendit, akár politikai síkra kellett emelkednünk, politikaibb síkra, akár az intézményközi kérdésekről legyen szó, akár a korrelációs táblázatokról, és mindig egyértelmű volt, hogy a jelentéstevők nagyon nehéz helyzetben voltak, hiszen megpróbáltak valamilyen alkut kötni, valamilyen eredményt elérni, és mindig ott volt egy akadályozó tényező. Egyértelmű jelzéseket adtunk arra vonatkozóan, hogy lépést kell tenni, jó pár ö, konkrét javaslatot tettünk, annak érdekében, hogy könnyítsük ezt a kapcsolatot, remélhetőleg ennek meg lesz majd a gyümölcse, és a parlament is átlátja majd a célunkat, illetve az okai, az érveinket. Ami a korrelációs táblázatot illeti, ez nagyon jó az átláthatóság szempontjából. Az új tagállamok esetében mindig is voltak korrelációs táblázatok, például az én tagállamom, az én országom esetében ez nem jelent semmilyen problémát, de meg kell értenem, és tiszteletben kell tartanom a többi tagállam véleményét, akik azt mondják, hogy számukra ez problémát jelent különösen a szövetségi struktúrában dolgozó vagy működő tagállamok esetében, hiszen itt más szinten történnek a, történik a döntéshozatal, bonyolultabb az architektúra. Valóban a bizottság hatásköréről, hatásköréről van szó, hiszen a bizottság a szerződések őre, illetve a jogszabályok megvalósításának az őre. Tehát Ővék az ellenőrzés feladata. Természetesen, hogyha vannak korrelációs táblázatok, akkor a bizottság életét megkönnyítjük. de jelenleg ez nem kötelező, és a parlament megértését kérem, hogy valóban a tartalmi kérdésekről beszélhessünk, és erre összpontosíthassunk. Ami az MFF-t érinti, azt hiszem, hogy részleteiben nem akartam részleteiben kitérni a bevezetőben. A 324-es cikkely az egyik olyan cikk, ami az elnöki feladatokat mondja ki, rendszeres találkozókra kerül majd, sőt a parlament, a bizottság és a tanács között. Ennek értelmében el kell, hogy mondjam, hogy a magyar elnökség során ez gyakorlattá vált. Elnöki szintű találkozóra kerül sor januárban, áprilisban, illetve jövő héten kerül majd sor a következő ilyen találkozóra az Európai Tanácsot megelőzően. Költségvetési kérdésekről lesz szó, ahogy ez már az elnökségünk során is történt, valamint az Európai Tanács napirendjén van az MFF is, és az Európai Parlament elnöke lehetőséget kap, hogy hozzászóljon majd a vitához a találkozó elején, tehát meglesznek ezek az elnöki szintű kapcsolatok, a rendszeres kapcsolatok. Ez természetesen nem a valós tárgyalásokat jelenti, hiszen ez nem az ő feladata, nem az Európai Parlamenti elnök feladata. Erre vonatkozik a 312-es cikkely amelyet úgy fogunk megvalósítani, azt javasoltuk, hogy a parlament képviselői eszmecserét folytassanak az elnökséggel, illetve a trió országaival, a következő trió országaival. Minden egyes általános ügyek eh, tanácsa ülés megelőzően, akkor, amikor az MFF napirenden van. Ezzel lehetőség nyílik a parlament számára hogy hozzájáruljanak ehhez az általános ügyek tanácsának üléséhez, és ezt követően az elnökség tájékoztatást nyújt majd a parlament képviselőnek a találkozó eredményéről. Van még egy harmadik aspektus is. A parlament számára a nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférést biztosítjuk, az általános ügyek tanácsának találkozóját megelőzően, illetve annak során és utána is. Tehát ez az eljárásrend, ez amit javasoltunk, és a következő trió támogatását élvezzük, valamint a Koreper tudomásul vette ezt az eljárásrendet. Bizonyára a parlamentben is terítékre kerül majd ez a kérdés. Ami a 18 új képviselő kérdését illeti, nos, önök is tudják, hogy ez a, hogy a tagállamoknak ratifikálniuk kell a jegyzőkönyvet a saját alkotmányaik értelmében, illetve a római uh, instrumentum uh, fényében. Ezt meg is tette Magyarország is. Uh, Szeretnénk felgyorsítani ezt a folyamatot, és március 30-án arra kértük a tagállamokat, hogy a ratifikációs folyamatot próbálják meg lezárni minél gyorsabban. Öröm, elmondhatom, hogy amikor elkezdtük az elnökséget, akkor 12 tagállam fejezte be a ratifikációt, most pedig már 21, úgyhogy egyre kevesebb a hiányzó ami pedig az MFF és a saját erőforrások kérdését illeti, nos ez az egyik olyan téma, amelyről beszélni fogunk majd az MFF tárgyalások során, meglátjuk, hogy mit tartalmaz a bizottság javaslata, milyen megfogalmazást olvasunk majd a szövegtervezetben, bizonyára a tanács is vitát folytat erről, illetve a parlament is, hogyha a parlament egy parlamentközi konferenciát szeretne összehívni a nemzeti parlamentek részvételével, illetve más testületek részvételével, ehhez teljes mértékben joguk van, és véleményem szerint ez nagy mértékben hozzájárulhat a vitához. A nemzeti parlamentek rendkívül fontos szerepet töltenek be, egyre nagyobb a szerepük, hiszen a Lisszaboni szerződés értelmében eh, nagyobb a, nagyobb a feladatuk, nagyobb a szerepük, és fel is használjuk ezt a kompetenciát, ez pedig azt jelenti, hogy a nemzeti kormányokat is ellenőrizzük az MFF témájában. Így azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha megfelelő együttműködés működik a parlamentek, illetve az Európai Parlament között. Trafkovski úr, ami a soros elnökség és az állandó elnökség modus vivendiét illeti, nos, a következő trió a következő trióval kapcsolatos június 1 ülésen ezt a kérdést már megkaptam, és azt hiszem, hogy a szerződés vezet bennünket, tiszteletben kell tartani a szerződést, és ezt nem is akartuk meghaladni. Egyszerűen szó szerint a szerződést követtük, lehet, hogy Van Rompuy úrnak is fel kellene tenni a kérdést. A mi oldalunkról úgy érezzük, hogy kiváló volt az együttműködés a állandó elnökkel, meghallgatott bennünket, és folyamatos volt a kapcsolattartás vele, illetve a csapatával a miniszterelnök, illetve Van Rompuy úr legalább havonta találkozott, de lehet, hogy még gyakrabban is. Minden kérdésről beszélni tudtunk. Voltak bizonyos kérései, kívánalmai, az Európai Tanács megfelelő erőkészítését kérte, kérte, ez a mi feladatunk volt, illetve bizonyos dossziék is hozzánk tartoztak, például a migráció, illetve az észak-afrikai kérdés, ez részben külpolitikai, külpolitikai, részben nem külpolitikai kérdés. Egyértelművé tettük, hogy a külpolitikai kérdések nem a mi asztalunkra tartoznak. Nem volt ambíciónk arra vonatkozóan, hogy a szerződés kontextusából kilépjünk. Tehát úgy érzem, hogy ez volt a megfelelő együttműködés alapja, és így minden esetleges nézeteltérést meg tudtunk oldani az elnökség során. Tehát azt hiszem, hogy ha túlságosan magasra tesszük a lécet, túlságosan nagy az ambíció, akkor bajba jutunk, hiszen nem lesz megfelelő az együttműködés a többi intézmény részéről. De hát miért csináljunk problémát ott, ahol nincs, van így is elég teendőnk. Ami pedig a külpolitikai kiadásokat illeti, ez már a mentesítés témája. Nos, a mentesítésről a felelős tagállamok, mentesítés kapcsán a felelős tagállamok részt vettek a parlamenti vitában, és felajánlottuk, hogy hosszú távú megoldást próbáljunk kialakítani a mentesítés, illetve a kiadási kérdésekre. A parlament a májusban elfogadott állásfoglalásában ezt a javaslatot elutasította, ezt tiszteletben tartjuk. Természetesen minden évben vissza lehet térni a mentesítési kérdésre, a mentesítési vitára, hogyha ez a parlament szándéka. Véleményünk szerint azonban mindenképpen egy hosszú távú megoldást kellene kialakítani. A mi részünkről lezártnak tekintjük a mentesítést, a szerződést különbözőképpen értelmeznek, értelmezik itt a parlamentben, mint a tanácsban. Véleményem szerint hosszú távú megoldást kínáltunk. Kátyéri úrnak mondanám, az európai szemeszterrel kapcsolatban ez felmerült eh, Trachowski úr kérdésében is. Én, én úgy értékelem az európai szemesztert, bár ennek nincsen eh, jogalapja a szerződésben, de ez nem jogszabály, hanem e, ez egy eszköz és egy ütemterv. Politikai döntésnek eredménye ez. Mindannyian tudjuk, hogy azok az elkötelezettségek, amelyeket vállaltak a tagállamok, ezeket tiszteletben is kell tartaniuk. És az Európai Bizottságnak, illetve a tanácsnak erősebb szerepe van ezeknek az ellenőrzésében, annak ellenőrzésében, hogy a tagállamok betartják -e ezeket a vállalásokat, vagy nem. Tehát az egész folyamat az éves növekedési jelentéssel kezdődött, az Európai Bizottság ezt közzétette, aztán ezt megbeszéltük a tanácsi ülésen, aztán a tan- Európai Tanács elkészítette a politikai iránymutatásokat, aztán az e, nemzeti reformprogramok és konvergenciaprogramok készültek el a tagállamok részéről. Az Európai Bizottság ezeket a vállalásokat e, ellenőrizte, illetve e, elemezte, értékelte egyes tagállamok, amikor visszakapták az értékelésüket, akkor nem igazán voltak elégedettek, de hát ez így van, ez az, ilyen az élet. Az Európai Bizottság független szervezet és, és objektíven értékeli a tagállami vállalásokat. Most a tanácsba, az ECOFIN-ba és az epsco ba kerül vissza ez a téma, és ott meg kell tárgyalnunk ezeket az értékeléseket a bizottság részéről, hogy aztán az egész csomagot az Európai Tanácsnak át tudjuk adni. Tehát nem gondolom, hogy szükség van erre egy jogalapra a szerződésben. Egy teljesen más gyakorlatról lenne szó, hogyha azt néznénk meg, hogy a Lisszaboni agendát hogyan ellenőrizték a nyílt koordinációs módszerrel, hát ez nem volt nagy siker, ezért hoztuk létre az európai szemesztert. Átláthatóságot teremtettünk ezzel, és a parlament ezt értékelhetné. Ami pedig a hatos gazdasági csomagot illeti, nyitottak vagyunk, és a háromoldalú egyeztetésen nagyon sok engedményt tett a tanács a parlament felé az európai szemeszterrel kapcsolatban, ennek a Sixpack-be való bevonásával kapcsolatban, hogy a parlament jobban értse és jobban átlássa az európai szemeszter működését. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez jó lehetőséget biztosít mindenkinek, önöknek a dolog megértésére. Ami a külső képviseletet illeti, nos, hát ez egy olyan kérdés, amely minden elnökség életét megnehezíti. Nagyon sokat dolgoztunk eseti alapon, esetről esetre, az erdészeti témáktól kezdve mindenféle nemzetközi konferenciákon át, amelyek a magyar elnökség alatt voltak nincs általános megoldás, minden ügy különböző, mindenre különböző jogalap vonatkozik. A KKBP az végül is egyszerű, de ahol vegyes kompetenciák merülnek fel, akkor ott nehézségek adódnak. A bizottságnak megvan a maga értelmezése, a tagállamoknak is megvan a maguk értelmezésük. Gyakorlatilag a korábbi tárgyalások tapasztalataira építkeztünk, de esetről esetre jártunk el. Múlt héten sikerült megállapodni egy erdészeti témában, ahol a tagállamok nagyon különböző véleményekkel indultak neki a tárgyalásoknak, de most világos lett minden, mindenki, tudjuk, hogy kinek mi a szerepe, ki melyik asztalnál foglal helyet. Az emberi tényező is fontos szerepet játszott ezekben a tárgyalásokban. Genfben, New Yorkban egyes esetekben egyszerűbb volt az egyeztetés, vagy ezekre vonatkozó egyeztetések egyszerűbbek voltak, mások nem. Végül is a tagállamok örültek annak, hogy sikerült a kompromisszumra jutni. A szerződés itt nem könnyíti meg a helyzetünket, mert nem egyértelmű, hogy kinek mi a feladata a tanácsnak, tagállamoknak és az Európai Bizottságnak. Úgyhogy a további elnökségekre vár még itt a tisztázás. Hefner úr, ami az állampolgári kezdeményezés és az online aláírásokat illeti, itt az Európai Bizottságot kértük arra, hogy konkrét javaslatokat tegyen, és a tagállamok végrehajtási munkáját irányítsa. Valódi koordinációra van szükség, és ez nem a tanács feladata, hanem a bizottságé. Nekik kell ellenőrizniük azt, hogy hogyan valósul meg a végrehajtás a tagállamokban. De ez azért jó, mert önök tartották kézben ezt a témát, és ezért jó, hogyha önök odafigyelnek erre. Június 13 30-án lesz az első szakértői egyeztetés a témával kapcsolatban. Elnök úr, igyekeztem minden kérdést megválaszolni. Mindannyian a Lisszaboni szerződés szerződés szerint kell, hogy éljünk, ezeket meg kell értenünk, és ahol a szerződés nem fogalmazott világosan, ott az életünk is egy kicsit nehezebbé vált. Az utolsó megjegyzés, hogyha meg akarjuk tartani a munkamegosztást, amelyet a Lisszaboni szerződés leír, és hogyha nem e, ellenőrizzük folyamatosan a határokat, és inkább a jogszabályalkotásra és az érdemi kérdésekre koncentrálunk, akkor talán jobb hangulatban tudunk e, dolgozni, ami az intézményközi együttműködést megkönnyítheti. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a miniszter asszonynak. E, igen, megérdemli a hálánkat. A magyarországi elnökség e, mottója az erős Európa emberi arculattal. Ez azt gondolom, hogy nem csak hat hónapra érvényes szlogen és program, hanem e, hosszú távon is. Köszönöm.